<laughs> Wrong micro. Uh, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, folytassuk az ülésünket. A következő napi rendi pontunk szavazás. Úgyhogy ha lehet, akkor szeretnék egy dolgot felvetni, és lengyelül mondanám el. Panie Przewodniczący, e, Szanowni Państwo. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy nagyon jó véleményről kellene ma szavaznunk, amely a különböző politikai frakciók munkájának eredménye, Ukrajna és az Európai Unió számára egyaránt fontos. A szabad kereskedelmi megállapodásról szól, rendkívül fontos megállapodás, ismétlen még egyszer. De néhány órával ezelőtt felmerültek bizonyos körülmények, olyanok, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül határoznunk kell, és erre kérem önöket. Azt kérem, hogy a vonatkozó szavazást halasszuk el, tehát a vélemény megszavazását, illetve szavazását halasszuk el, mert úgy tűnik, hogy az ellenzék maximális 7 éves, Timosenko asszony maximális 7 éves börtönbüntetésre vonatkozó kievi bírósági határozatát követően úgy gondolom nem hozhatunk egyszerűen erről a kérdésről határozatot. Ezért mondom, hogy halasszuk el e véleménytervezetre vonatkozó szavazásunkat. A koordinátorok fognak majd dönteni arról, hogy meddig. Én azt javaslom, hogy a következő szakbizottsági ülésen szavazzunk erről. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérés tehát az, hogy az Ukrajna és EU közti meg, társulási megállapodásra vonatkozó véleményünket halasszuk el. Hogyha ezt most elszavazzuk, akkor azt kockáztatjuk, hogy kárba vész a munkánk is. Hiszen a tanács határozata magától megy tovább. Én magam persze nem dönthetek ezen eljárásbeli kérdésről a bizottságunk dolga ez, ha a napi renden van már. Megnyitom tehát nagyon röviden, egy percben a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy a kérésre reflektáljanak. Maria de Sane, ez az első. Simplement pour vous dire, monsieur le président... Elnök úr, annyit szerettem volna egyszerűen elmondani, hogy teljesen egyetértünk Zelenszky kollégánknak a javaslatával. Tehát valóban dátum nélkül el kellene napolni ezt az ügyet, és a külügyi bizottság is ugyanígy kéne, hogy eljárjon. Igen, teljesen egyetértek magával a jelentéssel, csak szeretném megjegyezni, hogy a ma délelőtti megbeszélés egy másik földrajzi térség kapcsán azt vetette fel, hogy itt elsősorban kereskedelmi és nem politikai ügyről van szó, tehát támogatom a javaslatot, de azt kérem a frakciótól, hogy legyünk koherensek a földrajzi régió tekintetében. Elnök, valóban. Köszönöm, elnök úr. A, pillan- a probléma az, hogy nem tudjuk, hogy az AFET is elfogadja-e azt, hogy jövő hétre halasz, illetve hogy elhalassza a szavazását, elnézést. Nem hiszem, hogy éppen ezért helytelen lenne az, hogyha ma nem szavazunk. A véleményünk tudnélik így az ő szavazásokat követően e, kerülhetne csak sor. Mm, jó lenne, hogyha ma szavaznánk mégis. Uh, Elnök úr, szavaznunk kell. Mindig esetenként döntünk erről, nem akarunk precedenst a jövőre. Indeed. Így igaz akkor szavazzunk erről a kérésről. A kérés az, hogy halasszuk el a vélemény szavazását. A véleményt az AFET-nek küldjük, hogyha afet nem jár hasonlóan el, akkor tulajdonképpen elveszítjük e dokumentumban a beavatkozási lehetőségünket. A kérdésem az az, hogy milyen oka van annak, hogy úgy gondolja, hogy az AFET is így dönt. Igen, elnök úr, én is részt vettem a mai AFET ülésen, Hruscsenko elnökkel folytatott ülésen, és, vagy bocsánat, miniszter úrral, és szinte mindenki kritikus véleményt fogalmazott meg, rendkívül erős kritikával illette azt, ami Ukrajnában történt. Mellesleg pont a, a miniszter úrral folytatott üléssel párhuzamosan történtek ezek a dolgok. Úgy gondolom éppen ezért, hogy az afedbeli kollégák megértik döntésünket, tiszteletben tartanák, és ők is ezt követnék. Bár nem beszéltem minden koordinátorral, minden politikai frakció koordinátorával, csak a sajátunkkal. Ő kérni fogja kollégáit az AFED-ben, hogy hozzánk hasonlóan járjanak el. Másként nem is javasolnám ezt. Tehát anélkül, hogy nem lenne ilyen erős gondolatom erre kapcsolatban, nem javasolnám. Nos, van kettős kockázata el ennek, kedves kollégák. Ez ugye a FET vélemény, a mi véleményünk pedig a kereskedelemre vonatkozik. Lehet, hogy valami olyasmibe avatkozunk ezzel be, illetve ezzel vádolnak, hogy az, ukra- az ukrán politikai helyzet értékelésébe avatkozunk be. Hadd mondjam el a személyes véleményem, ez volt az Kader Arifa következő. Azt gondolom, hogy itt megkülönböztetéssel kell élnünk. A kereskedelem politikai ügy, tehát erről van szó. Én jól tudják, hogy nem tekintem technikai ügynek a kereskedelmet. Tehát én szintén úgy gondolom, hogy eh, Robert Sturdy ellenvetései dacára a földrajzi régió ide vagy oda, elvi alapon azt kellene tenni, hogy Zelevski kolléga javaslatával éljünk. Jó, akkor nézzük alelnök úr kérését kiszavazza meg, hogy elhalasszuk az ukrán szavazást. Egyértelmű a többség, de megkérdezem, ki van ellene. Tartózkodás. Tehát egyértelmű többség úgy szavazott, hogy elhalasztjuk a szavazást. Akkor nézzük a következő tényleges szavazást, a 11-es dokumentum. Ez is a jelentéstevő kérésére az EU és Marokkó közti megállapodásról. Ebben azt kérik az előadó a szakbizottságunktól, hogy a parlamentnek javasoljuk, hogy a, a bíró, az Európai Bíróságtól kérjük ki a megállapodás jogszerűségére vonatkozó véleményt. Az eljárási szabályzat 90 per 6-os pontja érdekében, mielőtt szavazhatnánk egy nemzetközi megállapodásról, az összes frakció, vagy legalább tagjaik egy tizede javaslatára kérhetik a parlament kérheti a parlament az Európai Bíróságtól a szerződés összeegyeztethetőségét. Két lehetősége van tehát annak, hogy a parlament szavazzon arról, hogy a bírósághoz forduljunk. A, ha a képviselők egy tizede e, kéri, a másik, ha egy frakció kéri. Nos, mi szakbizottság vagyunk, egy tagunk kérte, hogy kérjük a, javasoljuk a parlamentnek azt, hogy kikérjük az Európai Bíróság véleményét erre vonatkozóan. A kérést, amelyet Bové úr terjesztett elő, támogathatjuk vagy elvethetjük. A jelentéstevő azt kérte, hogy kapjon lehetőséget, hogy mondja el kérésének mögöttes okait. Én erre igent mondtam, három percet kap véleményének összefoglalására Bóvi úr. Merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a kérésem napirendre kerülhetett, és emlékeztetnék a keret feltételekre. A bizottság keretei közé úgy került ez a kérdés, hogy itt nem annyira politikai, mint inkább jogi kérdésről van szó. 75 képviselő támogatja ezt egy frakció részéről, tehát mégsem politikai, hanem jogi kérdésről van szó, és az Európai Unió a saját illetékességét úgy ítéli meg, hogy a nemzetközi jog terén ennek érvényt kell szerezni az európai jogrend keretében. Tehát számomra ez az alapkérdés. És bizonyos fenntartásaim vannak ezzel a megállapodással kapcsolatban. Például Spanyolország és ez a szaharai régió, a nyugat-szaharai régió és Marokkó, amely felelős ezért a kérdésért, összességében az ENSZ szövege és az alapszabály nem kellően fogalmazza ezt meg. Nem mond elég sokat arról, hogy mi történik majd a régióval a jövőben. Tehát a probléma, amelyre az egyetértésünket kérik, nem egyszerűen csak arról szól, hogy Marokkó ügye hogyan halad majd, vagy pedig a többi politikai terület merre fejlődik. Inkább úgy merül fel a kérdés, hogy ez a terület beléphet-e egy ilyen egyezménybe, vagy sem. Egy nagy gyengeséget mutat a bizottság a javaslatában, amelyet ratifikálnunk kellene, és az a gyengeség, hogy nincsen benne olyan elem, amely alapján megítélhetnénk, hogy a nyugat-szaharai régió kívül vagy belül esik-e a megállapodás keretein, mert ez nem mindegy. Hogyha belül található, akkor azt látjuk, hogy a többi állam, és itt különösen az USA-ra utalnék, Robert Zelig, erre emlékeztetnék, a Világbanknak a főtitkára, és a partnerség keretein belül meg kell különböztetni Marokkot és a nem autonóm egyéb államokat ebben a régióban. Tehát ezt a jogi kérdést kellene az összeegyeztethetőség szintjén tisztázni. És ezt elfogultság mindenféle hátsó gondolat nélkül kell elvégezni. Az Európai Bíróság rendelkezik ennek megfelelő tudással, tehát ezért kéne hozzájuk fordulni. Köszönöm, elnök úr let's be clear. If... Legyünk világosak, ha igennel szavazunk, akkor azt javasoljuk eh, a parlamentnek, hogy forduljon az Európai Bírósághoz. Ha nemmel szavazunk, akkor egyértelmű lesz eh, a kérdés legalábbis ebben a szakbizottságban. Kaderif, the floor is yours. Euh, igen, szerettem volna kollégánk figyelmét felhívni a döntésre, amely számomra úgy tűnik, hogy bölcs döntés volt. Ma délelőtt a koordinátor hozta ezt a döntést. Bizonyos számú kérdés merült fel ebben a tekintetben, amelyre megvilágosító válaszokat várunk, részint a nyugat-szaharai régió megítélése kapcsán, és a, az időkeret, ami lehetővé tenni számunkra, hogy egy meghallgatást tartsunk, mert a délelőtti meghallgatás, amelyet a koordinátor tartott, egy újabb meghallgatás igényét vetette fel, hogy további információhoz jussunk. Tehát ennek alapján én a következőre jutottam. Felmerült bennem, hogy érdemes-e arról szavaznunk ma, hogy megkeressük-e az Európai Bíróságot? Hát ez az a kérdés, ami felmerül a tartalmi munkát még nem végeztük el, lehet, hogy a bővebb tájékoztatás alapján megoldódik ez a probléma. Tehát ezért felvetődik a kérdés, érdemes egyáltalán szavazni a bírósághoz fordulásra. The coordinators meeting to pass. Ezt a, a koordinátorok ülésén akkor e, eldöntöttük, és elfogadtuk, hogy elhalasztjuk ezzel a dokumentummal kapcsolatban a munkát, tehát a tervezett megvitatása novemberben lesz, a szav- lenne, a szavazás decemberben lenne, és ehelyett úgy döntöttünk, hogy egy, egy hónappal eltolunk mindent. Tehát a tervezetet decemberben fogjuk megvitatni, és aztán a szavazás ebben a szakbizottságban januárban történhet meg. Ezt döntöttük el, és ehhez igazítottuk akkor a munkabeosztásunkat. Úgyhogy ez azt hiszem önöktől függ, hogy a munkánk átszervezése befolyásolja-e akkor a döntésünket, hogy most forduljunk a bírósághoz, vagy sem, vagy mit halasszunk, hogyan halasszunk, tehát elhalasszuk a szavazást, és így tovább. Tehát ugyanúgy, mint az előző esetben megint csak azt tudom mondani, hogy önöknek kell dönteni. Kaspari úr. Igen, tisztelt elnök úr, nem az EPP. Nem az EPP, hanem az előadó kérése, hogy az Európai Bírósághoz forduljunk, a frakció ellenzi ezt. Nem tartja magát a bizottság hónapok óta semmilyen időponthoz, hogyha az a parlamenti jogi szolgálatot kérhettük volna meg akkor, hogyha a megfelelő időben folytak volna a dongok, úgyhogy szerintem igazából az előadó nem is megoldásra a törekszik, hanem el akarja halasztani továbbra is a dolgokat. Én azt javaslom, hogy egyszerűen szavazzunk, és hogyha a parlament jogi szolgálata véleménye nem kielégítő, akkor beszélhetünk a többiről körbenézek, akkor van-e más, aki még szót kér? Úgy látom nincs, akkor olybá veszem, hogy nem kívánjuk elhalasztani, de azért szavazzunk. Megnyitom a szavazást erről, elektronikusan szavazunk. Mi van a kártyáikkal, kollégák? And the vote is... I have only 26 votes out. Csak 26-an szavaztak a 29-ből. Lezárom mégis a szavazást. Elutasítottuk tehát 19-5 arányjal. És ketten tartózkodtak. Köszönöm szépen önöknek. Akkor térjünk át Kérem önöket, kedves kollégák, maradjanak nyugton és csendben. Tehát Robert Sturdy jelentése a kereskedelmi és befektetési akadályokról. First of all Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megragadni a lehetőséget, és a frakció egészének köszönetet szeretnék mondani a pozitív hozzáállásukért nagyon erős kompromisszum született ebben a tárgyban, és erről szavazunk ma. 64 módosító indítványról 13 kompromisszumra csökkentettük le a számot egy-két kivétellel. Nem mi vagyunk a felelős hatóság, amely megállapíthatná a megfelelő eseteket, illetve az indokolt és indokolatlan NTB-ket, és valóban különbség van ez megfogalmazódik itt, és néhány hete a szakbizottságban megvitattuk ezt az első eszmecsere alkalmával. A módosítások továbbra is támogatják a szabályozói párbeszéd legfontosabb stratégiai partnerekkel való folytatását, illetve a megfelelő intézmények bevonását az indokolatlan MTB-knek a megszüntetése érdekében. Az LCD-k, illetve az SID-k érzékenységét belátva ezeken a piacokon kell, hogy eljárjunk, és további megkülönböztetést vezettünk be a felzárkózó országok, illetve az egyéb gazdaságok, itt a BRIC országok csoportjára gondolok, a nyersanyagok, illetve adók tekintetében, és kompromisszum született hosszú idő után Japán kapcsán a nemzetközi normák érvényesítése terén, és pontosabb, tisztességesebb értelmezést ad ez a szöveg. Azzal szeretném zárni, hogy köszönetet mondok mindazoknak, akik végül az átfogó megállapodást lehetővé tették, és világos üzenetet adunk az Európai Bizottság számára, amely a saját jelentését úgy gondolom márciusban készíti majd el erről. Köszönöm, elnök úr. Elnök, akkor térjünk át a szavazásra. Öt oldalnyi szavazás vár ránk. 64 módosító indítványról kell szavaznunk. Az, az ötös kompromisszum mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A 21-es részenkénti szavazás, egyes rész, nem, elnézést mondja az elnök. Az első oka fogyottávát, kettes rész, tehát mellette kiszavaz ellenem tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük. Tehát akkor a 21-es kettes része, amiről szavazunk, megnyitom elektronikusan a szavazást. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. A következő módosító a hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 27-es módosító mellett kiszavaz, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Komolyan hangzott el a javaslat? Akkor ellenőrizzük a 28-as nem, 27-es javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást, 27-esről szavazunk tehát. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Következik a 28-as módosító mellette. Ellene tartózkodást. Nem vagyok benne biztos, mondja az elnök úr, megnyitom a 28-asról elektronikusan a szavazást. Nem működnek a gépek. Most már megnyitottam a szavazást. Most lehet szavazni. Lezárom a szavazást. És elutasítottuk. 29-es módosító mellette. Ellene Tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. És a szavazást sikerült szavazni? A Lezárom, elutasítottuk. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan a 31-est is, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 33-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 41-es módosító mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 ellenőrizzük a 42-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Tehát 42-es, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. Következik a kilences kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10 kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es módosító. Kiszavaz mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös nem, 55-ös és 56-os. Javítja magát az elnök, ezek azonosak mellette. Kiszavaz, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk a 13-as kompromisszum mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik az 59-es módosító első része. Csak az első része mellette kiszavaz, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 60-as módosítás mellette, ellene. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 62-es mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás el, <clears throat> elfogadtuk. Preambulum bekezdések első kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító és nyolcas, amelyek azonosak mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos módosító. Részenként szavazunk, első rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan a kettes részt. Tehát négyes kompromisszum kettes részt megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Következik a 13-as. Nem, javítják, 14-es következik. A 14-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette kiszavaz ellene, tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. És a 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Idézetek egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az IMCO módosítói következnek. az IMCO 7-es módosító. Tehát 7-es IMCO módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. IMCO 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. IMCO 10-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Imko 13-as, tehát Imko 13 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös Imco módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan. Megnyitom Lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 23 igen, 4 nem mellett. Gratulálok az előadónak a sikeres jelentéshez. Most folytassuk a 13-as témával. Ez egy véleménytervezet Krisztiána Muscardini részéről. Sajnos azt kell mondjam, hogy Muscardini asszony elesett, eltörte a karját, kórházba került, és természetesen elnézést kér, hogy sajnos nem tud most itt lenni. Úgyhogy az egész szakbizottság nevében mielőbbi gyógyulást kívánunk neki. Küldhetünk virágot számára a szakbizottság nevében? Természetesen. Erről én majd gondoskodom, mondja az elnök. Köszönöm. valami ilyen szöveggel, hogy 15-14 arányban úgy döntött a szakbizottság, hogy mielőbbi gyógyulást kíván. Nos, akkor mondja az elnök, szavazunk Krisztiane Muscardini véleménytervezetéről. Egyes kompromisszum mellette ki szavaz, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tizenegyes módosító. Nem, előbb ellenőrizzük a tízes módosítóról a szavazást, megnyitom elektronikusan. És a szavazást lezárom és megállapítom, hogy elfogadtuk, elnézést. Következik a 11-es, 12-es azonos módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító. Nem, akkor ez csak egy nyelvi módosítás. 21-es következő mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene hadd ismételjük meg akkor ezt, 24-es mellett kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk végszavazás elektronikus formában, amelyet megnyitok. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 24 igen szavazat mellett, és négy tartózkodással. Nem volt ellenszavazat. Tovább lépünk akkor a 15-ösre, mivel a 14-eset elhalasztottuk, tehát Ukrajnával volt ez kapcsolatos, most pedig a 15-ös következik, Grúzia ügye. Laima Lucia Andrikiene az előadó. És az első módosító az első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük elektronikusan, négyes módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. És elutasítottuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences módosító mellette kiszavaz. Ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrizzük elektronikusan. kilences módosító, megnyitom a szavazást. És most, most már lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Következik a Pablo Fába nem emelt panaszt időben. Tehát erre nem tudunk tekintettel lenni, négyes kompromisszum mellette. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszumos módosító mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikusan, és a szavazást megnyitom. és a szavazást lezárom. Elfogadtuk 22 igennel, 3 nemmel és két tartózkodás mellett. Gratulálok ismét az előadónak. És most ez azt jelenti, hogy végére értünk a szavazásnak. Köszönöm az együttműködést, nagyon gyorsan lebonyolítottuk. So we are And please... Tehát, kérem, hogy ne izgassák fel magukat. Csak a munkánkat végezzük. Szünetet kérnek? Kérem, hogy aki távozik a teremből, minél előbb tegye ezt meg. És minél nagyobb csendben. Kérem, hogy ne beszélgessenek itt a teremben. A beszélgetéseket az ajtó túloldalán lehet folytatni. Kérem szépen, hogy figyeljenek rám. Köszönöm. Most meghallgatás következik. melynek a témája az EU és Kína kiegyensúlyozatlan kereskedelem kérdőjellel. Marielle Sarnez a jelentéstevő ebben a témában. Köszönöm szépen. Itt a program előttem.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 Maybe you will continue. Okay, good. Ladies and gentlemen, let's come to our work. Uh, Hölgyeim és uraim, kezdjük el a munkát. Meghallgatás következik tehát. Az EU és Kína. Kiegyensúlyozatlan kereskedelem? Ez a kérdés, ez a cím. Most tehát elérkeztünk ehhez a meghallgatáshoz. A világ második legnagyobb gazdasága, a legnagyobb exportőre Kína. Az EU és Kína közötti kereskedelem drámai módon növekedett az elmúlt években. Most már az EU második kereskedelmi partnere az USA mögött Kína. És azt hiszem, hogy a legnagyobb importőr az EU-ba Kína, és Kína a legnagyobb kereskedelmi partnere is az Európai Unió. A nyitott piacok hozzájárultak Kína export ösztönözte növekedéséhez. Az EU javára is vált a kínai piac növekedése egyébként, és az EU elkötelezte magát amellett, hogy kereskedelmi kapcsolatokat nyisson Kínával. Jelenleg azonban deficites ez a kereskedelem az EU számára, és vannak aggályok azzal kapcsolatban, hogy Kína vajon teljesíti-e a WTO szabályokat. Ide tartozik a piaci hozzáférés, a szellemi tulajdonjogok védelme, valamint az, hogy a, környezet, a kereskedelmmel kapcsolatos környezetvédelmi, szociális, emberi jogi kérdések is érintettek. Továbbá Kína az árfolyam változtatásokat arra használja, hogy az exportját ösztönözze. Azért szereztük meg ezt a meghallgatást, hogy részletes, alapos vitát tudjunk lefolytatni ebben a témában, mielőtt a jelentést elfogadjuk. És több külső szakértőt is meghívtunk. És az előadások után kérdéseket tehetnek fel a szakbizottság tagjai. Tehát nagy örömmel mutatom be önöknek elismert szakértőinket. Sajnálatosan Andrew Wu úr, az LVMH csoport igazgatója Kínából nem tudott itt lenni ma velünk, sürgősen vissza kellett térnie európai útjáról Kínába. Elnézést kér a szakbizottságtól emiatt. Bemutatom tehát az itt lévő szakértőket. Leila Sukrun. Elnézést kérek tőle, hogyha rosszul ejtettem ki a nevét. Ő egy tanulmányt készített, amelyet az Európai, Tan- Európai Parlament rendelt meg a Maastrichti Egyetemtől. A következő szakértőnk Jonas Parello Plessner, aki Londonból érkezett, az külügyi, külkapcsolati európai tanács kutatója. A következő szakértőnk Antoine Bruné, aki, és őt üdvözlöm körünkben, aki az, az AB Mársi elnöke. Ezen kívül Jonathan Holzlag is itt van körünkben, aki a Kortás Kína tanulmányok tanszékén egy brüsszeli egyetemen kutatási vezető. A következő szakértőnk Viorel Istisioja Budura, és elnézést kérek, ha a nevét nem jól ejtettem ki. Ő az EAS Ázsia ügyvezető igazgatója, a brüsszeli iroda vezetője, Végül pedig Helena Kenyik, aki a távol-keleti kereskedelmi kapcsolatokkal foglalkozik, a kereskedelmi főigazgatóságtól jött, az Európai Bizottságtól. Tehát akkor a szakértők közül először Mariel Deszernyének adom meg a szót, aki az előadó, a témáért felelős parlamenti előadónk. Ah, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem ismételném meg, amit ön elmondott a bevezetőjében. Csak köszönetet szeretnék mondani az elmondottakért, mert itt is, ott is szakemberek, közgazdák, egyetemi szakértők ülnek, illetve tartózkodnak itt ebben a nagyon fontos kérdéskörben Európa és Kína kapcsolatrendszere kapcsán nem kis késéssel indul ez a meghallgatás, tehát úgy gondolom, hogy meg kellene hallgatni a szakértőit ennek a témának, hogy kialakulhasson a párbeszéd a tagok, kollégáink, illetve e, jelentős szakértők között. Tehát ez a javaslatom, hogy térjünk erre, elnök úr. Thank you very much. You will be very welcome. Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek. Tehát akkor rögtön meg is hallgatjuk a szakértőinket. Elsőként Leila Sukront kérem, hogy tartsa meg az előadását. Egy valamit kérnék a szakértőktől. Legyenek szívesek 10 percben hozzászólni, 10 percnél ne legyenek hosszabbak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemzetközi jogi professzora vagyok a Maastrichti Egyetem jogtudományi tanszékén. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy röviden bemutathatom ezt a témát, az EU és Kína kiegyensúlyozatlan kereskedelme címmel. A Maastrichti Egyetem jogi karának kutatói, illetve a Londoni Közgazdaságtudományi Egyetem működött együtt azért, hogy az Európai Parlament eh, számára ezt a tanulmányt elkészítse. Először a tanulmány szerkezetét mutatom be. Ahogy látják, öt fejezetből áll ez a, az igen összetett tanulmány az EU és Kína kereskedelmi kapcsolatairól. Különösképpen a kereskedelmi akadályokról szólunk, illetve arról, hogy Kína hogyan hajtja végre a WTO felé vállalt kötelezettségvállalásait. Amint tudják, minden egyes gazdaságról folytatott eszmecserében felmerül Kína neve, és leginkább úgy tekintenek rá, mint stratégiailag fontos partner. A kínai Európai Kereskedelmi Kamara készített egy felmérést. A vállalkozások 75%-a nyereséges kereskedelmet folytat, és ezek nagy része a nyereség növekedéséről is beszámol. Azonban európai cégek egyre több aggályt soroltak fel arról beszélnek, hogy tisztességtelen feltételek között kell versenyezniük a kínai piacon. Nagyon érzékenyek a kínai szabályozás összetettsége miatt. Tíz év telt el, ugye a drámai esemény óta, hogy a WTO-hoz Kína is csatlakozott, és nagyon fontos kérdések merültek fel Például arról, hogy az európai cégek piaci hozzáférési kapacitása milyen, illetve arról, hogy mennyire vonzó a kínai piac, és mennyire nehéz ide bejutni. Röviden tehát erre térnék ki. ...89 nevezhető mondjuk mélypontnak. Mostanáig a kapcsolatok javultak, azt mondhatjuk, de azért vannak feszültségek itt a pénzügyi válság, és ezt aztán az európai államadóságválság követte, és ez oda vezetett, hogy több meglévő feszültség egyre akutabbá vált. Másfelől azonban Kína is egyre asszertívabb volt, és egyre kevésbé volt hajlandó nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokon kompromisszumokat elfogadni, elfogadni és ezt látjuk egyébként a WTO-n belül is. Emellett Kína pedig azt látja, hogy az EU-s országok egyre inkább protekcionista intézkedéseket sürgetnek. Hova vezetett ez? Az EU egyre inkább határozott álláspontot kíván elfoglalni Kínával szemben, ezt megtette a múltban, persze mondjuk a politikai kapcsolatok politikai szinten elég udvariasak, ezt mondhatjuk. Úgy tűnik számunkra, hogy új szakaszba léptek az EU és Kína közötti kapcsolatok. Érdekes észben tartani azt, hogy három évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag semmilyen kereskedelmi kapcsolat nem létezett a két fél között. A kereskedelem volumene drámai módon növekedett, különösképpen 2002-2003 óta. Ha csak a legutolsó évtizedet nézzük, és az árukereskedelmet vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ez 400%-kal nőtt. 2007 óta Kína az EU második legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, és az import legnagyobb forrása. De persze mindannyian tudjuk, hogy az EU strukturális deficitet halmozott fel 97 óta ezekben a kapcsolatokban az árukereskedelemben. Ez 26-szor akkora ez a deficit, mint a szolgáltatások terén a többlet. Egyetlen egy EU-s tagállam sem rendelkezik kereskedelmi többlettel a kínai kereskedelmi kapcsolatok viszonylatában, de nagyon fontos észben tartani ezt is. És azt is el kell mondani, hogy ez a deficit részben abból származik, hogy az EU-ba exportálnak részben olyan dolgokat, amelyeket EU-s cégek vagy leányvállalataik termelnek Kínában, gyártanak elő Kínában. A helyzet tehát megváltozott, az EU ugye Kína előtt jár, de hadd térjek ki arra, hogy Kína hogyan hagyja végre a WTO kötelezettségvállalásait. Nagyon összetett és rendkívüli volt ez a csatlakozási jegyzőkönyv, amely Kína WTO csatlakozásáról szólt. Fontos elmondani, hogy ez valóban egy egyedülálló csatlakozás, egyedülálló jegyzőkönyv. Úgynevezett WTO plusz kötelezettségvállalásokról van szó, és vannak úgynevezett WTO mínusz jogok is, hogyha fogalmazhatunk így. Kína ugyanúgy, mint mások, rengeteg hagyományos VTO kötelezettséget is, kötelezettségvállalást is teljesített, de másokat is, furcsább dolgok is voltak. Volt egyfajta frusztráció, ami az ország csatlakozását kísérte. Ezt azonban úgy kell mindig vizsgálni, hogy megnézzük ezt a jegyzőkönyvet, mindig a jegyzőkönyv tükrében. Vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyek ugye szerepelnek ebben a jegyzőkönyvben, amelyeket kínálnak teljesítenie kell, de nem lehetnek olyan szabályok, amelyek az általános antidiszkriminációs elvtől eltérnek. Ezt vajon megkérdőjelezhetjük-e? Most sokkal asszertívabb Kína, mint a múltban volt, és sokkal inkább megvédi majd magát a múltbeli kötelezettség vállalásaival szemben. Hogyha úgy érzi, hogy tisztességtelenül bánnak vele, aktívan fellép. Sokkal proaktívabb módon fogja használni majd a VTO vitarendezési mechanizmusát. Ezt most látjuk ma a VTO szintjén. A mi tanulmányunkban rengeteg a részletes információ a kereskedelmi akadályokról. Olyan akadályokról, is, amelyek általánosságban vonatkoznak a kínai rendszerre, de a szellemi tulajdonjogra kitérnek, a kínai iparpolitikára, a kereskedelmi jogokra, mezőgazdaságra, és így tovább. A kereskedelmi akadályokról szóló fejezete a tanulmánynak tárgyalja a technológia transfer kérdését, valamint a szellemi tulajdonjogok témáját és sok mást. A tanulmány készítéséhez friss adatokat használtunk fel, tehát WTO szintű felülvizsgálatok eredményeit. A, van egy átmeneti Kína felülvizsgálati mechanizmus, van egy kereskedelmi politikai felülvizsgálati mechanizmus, és ezen kívül egyéb felülvizsgálatok is elkészültek, amelyeket az USA készített, tehát innen ismerítettünk adatokat. Rengeteg forrás létezik, tehát európai szinten is egyébként, de hiányzik a koordináció. És ezek a források nem mindig annyira hasznosak, mint amennyire azt elvárhatnánk tőlük. Röviden, hogy lezárjam, mert látom, hogy nincs sok időm, és szeretnék gyümölcsöző vitát folytatni utána. Azt elmondhatnám, hogy azért jó eszközökkel rendelkezünk, hogy a kínai kihívást leküzdjük, de ezeket hatékonyabban kell használni, ismerni kell a kínai eset sajátosságait, a kínai helyzet sajátosságait. Ehhez az EU-nak egységesen kell fellépni, tehát a fragmentációt mindenképpen le kell küzdeni. Ezt láthatjuk ma. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, és nagyon szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönjük szépen! Pillantok itt a előadások listájára, mondja az elnök. Most Jónás Pereló Plesner következik. A Londonban működő külügyi tanács kutatója. Kérdezem, hogy hol van, kedves uram, és át is adom önnek a szót. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást először is, nagy megtiszteltetés, hogy eljöhettem és részt vehetek ezen a meghallgatáson. Említette a bevezetőjében, hogy Kína számít, az EU kormányok szempontjából az állampolgároknak is fontos, és így tovább. Tehát jó, hogy az LP e ezt a kezdeményezést megtette, hogy meghallgatást szervez, és hogy elkészül ez a jelentés. gyakorlatilag egy eh, páneurópai agytrözt képviseletében érkeztem ide. Az egyik területünk Kína, és én is ezzel foglalkozom, eh, ebben a témában végezzük a kutat- kutatásokat. Mivel mindenki megkapta az elég hosszas tanulmányt, én a rövid időmet arra fogom felhasználni, hogy röviden bemutatom a munkánkat, valamint megfogalmazom az ajánlásokat, hogy mit tehet az EU Kínával szemben. Kollégám François Goldmeier írta ezt a jelentést, amit itt a kezemben tartok, Scramble for Europe címmel. Arról szól lesz, hogy Kína gazdaságilag milyen szempontból van jelen Európában. Ebből egy pici részleteket részletekre majd utalok, és utána pedig mondom az ajánlásokat fogalmazom meg. Arra összpontosítottunk, hogy az EU válsága milyen mértékben válik Kína lehetőségévé. Volt olyan idő, amikor arról szóltak az EU és Kína közötti kapcsolatok, hogy az EU befektetett Kínában, illetve olcsó export jöhetett Kínából. Most megváltozott ez a kapcsolat a két fél között. Hogyan? Az elmúlt évben például Hu elnök, Wen miniszterelnök és Xian Li eh, a követőik, illetve ezeken a posztokon elutaztak Európába, Lisszabonba, Rómába, Aténba, Madridba és Budapestre, és mindenütt üzleteket kötöttek, úgymond megállapodásokat írtak alá, és így tovább. Tehát ez a híres kínai kvartett ilyen eredményeket ért el, és ez bizony megváltoztatta azt, ahogyan Kínára tekintenek Európában mondhatnám mondjuk azt, hogy Kelet-Európa is mutatja ezeket a folyamatokat. Nem régiben mondjuk a volt kommunista államok eléggé szkeptikusak voltak, hiszen Kína emlékeztette őket arra a múltra, amit szerettek volna maguk mögött tudni. Például Orbán Viktor a Dalai Lámát fogadta a múltban, és inkább vele tárgyalt, azonban tavaly, amikor a Dalai Láma Európába utazott, Magyarországon ismét Orbán Viktor volt hatalmon, és nem a dalai lámát fogadta, senki a kormányban nem fogadta a dalai lámát, hanem a kínai felett üdvözölték, és a történelmi kapcsolatokra utaltak Magyarország és Kína között. Úgyhogy láthatjuk, hogy elég gyors változások zajlanak Kína értékelésében. Egy másik példát is mondhatok egyébként, a fejlesztési segélyek példáját, ugye, hogy megpróbálják ezeket most már leállítani, Kína tevékenysége a Fejlesztési Bankon keresztül egyre aktívabb, szaporodnak az különböző képviseletek a Balkánon, a déleurópai térségben, és így tovább. Tehát ez is jelzi, hogy hogy alakulnak át a kapcsolatok az EU és Kína között. Tehát talán most inkább az lenne a kérdés, hogy Európa hogyan illik be a Kína stratégiába, és Kína mit vár az elkövetkezendő öt évet, ha megnézzük, akkor Európa nagyon jól illeszkedik Kína stratégiájába, mert az innováció vezérelte high-tech gazdaságot kívánja Kína megvalósítani, a zöld növekedés is érdekli, és Európában ugye ebből sok mindent megtalálunk. A kínai beruházás Európában leginkább ezekre a területekre irányul. De láthatjuk egyébként azt is, hogy üzleti tudást vásárolnak fel, például az autóiparban, márkaneveket, a Volvo-t például egy kínai cég vásárolta fel, de mondhatnék erre példát az Egyesült Királyságban, a Szábra is lehet, hogy ez a sorsvár, és az is jellemző, hogy az autógyártás például Bulgáriában is beindul. Amikor a fektetésekről szólunk, akkor ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogy mondjuk elég alacsonyról indultak, alacsony szintről indultak a kínai befektetések Európában, és nemrégiben kezdtek ezek egyre jelentősebbé válni, és ez igaz egyébként a felvásárlásokra is. Van egy másik jelentés, amely a USA-ban vizsgálta a kínai beruházásokat, és oda jutottak, hogy 2020 körül egy trillió dollárnyi értékűek lesznek ezek, tehát mondjuk, ha megint az öt éves időszakot tekintjük, akkor nyilván az innovációra, technológiára fognak odafigyelni, tehát Európa és USA lesz a Kína stratégia célpontja. Persze beszéltünk a válságról is, és arról is, hogy milyen eszközök találhatók Európában és az USA-ban, ingatlanok és így tovább. Talán ezek most alacsonyabb áron is elérhetők, ugye, mint a gazdasági válság előtt. Aztán még egy elem, Kínában állami tulajdonú társaságok vannak, állami tulajdonú bankok, ők be is fektetik esetleg a tőkéjüket. Most megint megnézzük, lehet, hogy még inkább, hogyha mélyül a banki válság, akkor lehet, hogy a kínai érdeklődés felélénkül a bankszektor iránt is. Elég, hogyha a privatizációs programokra tekintünk, Portugália, Görögország, itt is látjuk az aktív érdeklődést. Fontos felhívni arra a figyelmet, hogy Kínát nem szabad vádolni azért, hogy ezeket a lehetőségeket kihasználja. Van itt egyfajta dilemma, amit a kínaiak egyébként szinte Shakespeare-i idézettel jellemeztek, vegyünk vagy ne vegyünk, hogy kerüljük el, hogy ne mutogassanak ránk újjal. Tehát ugye Európa, egyes európai országok több év óta a kínai befektetésre várnak, hát ez most megérkezett. Tehát Kína szívesen költi el a pénzét itt, mi nem lamentálunk emiatt a jelentésben, hanem arról írunk, hogy hogyan tud Európa, hogyan tudja ezt Európa a lehető leginkább a saját hasznára fordítani, és ehhez teszünk, fogalmazunk meg ajánlásokat. Melyik a legégetőbb kérdés? Persze az eurozóna válsága, az adósságválság. Ahogy mondtam, Kína többször is jelzést küldött már Spanyolországnak, Magyarországnak, Görögországnak, hogy készen áll az adósságok felvásárlására, de a részletek egyébként ezekből a megalapodásokból titokban maradtak. Az adósság felvásárlás újabb fordulójával kapcsolatban azt azért tudhatjuk, hogy elég alacsony szintű ez. Tehát egyelőre Kína még nem a e, fehér lovon ülő hófehér e, herceg, aki megmenti Európát. Egyelőre az eurozóna válsága az az Európai Központi Banknak köszönhetően nem súlyosbodott. Hát általánosságban mit mondhatunk? Vannak valutatartalékai, befektető, a legbiztonságosabb e, államkötvényeket vásárolja, a 3A minősítésűeket, tehát mondjuk talán Németország iránt érdeklődik. Milyen ajánlásokat fogalmazhatunk meg mondjuk Európával kapcsolatban? Hogyha olyan plegykák vannak, hogy valaki készen áll befektetni adósságot felvásárolni, az hatással bír a piacokra. Európának van egyfajta megállapodása, arról, hogy hogyan árulják ezeket a kötvényeket, azonban más a helyzet, mint az USA-ban, mert az USA-ban pontos adatok vannak az államadóság felvásárlásáról, milyen kötvényeket adtak ki, milyen mértékben vásárolták azokat fel, és így tovább. Mi azt javasoljuk, hogy Európában is hozzanak létre egy ugyanilyen rendszert, Persze nem könnyű ezt megoldani, mert eh, Hongkongon keresztül vagy Londonon keresztül zajlanak ezek a tranzakciók, tehát nem könnyű az adatokat összeszedni, és a kép gyakran változik, de az USA-ban is megoldható, az Európában is megoldható, és akkor tisztában lehet le, látni, nem lenne ennyire ködös a kép. Ami a beruházásokat illeti, jó lehetőség az, hogyha a kínai beruházók ide érkeznek, és eh, az is jó, hogy mondjuk az európai cégek egy újabb eh, nyitást, nyitási lehetőséget kaphatnak a kínai piacokon. Tehát Európa nyitott a beruházásokra, Peking egyre inkább védi a saját stratégiailag fontos ágazatait, a saját társaságait, a állami tulajdonú cégeket, és így tovább. Itt kellene Európának hangoztatni azt, hogy a szabad kereskedelem az két irányú utca, és nem egy irányú. Talán beruházási megállapodásról is lehetne tárgyalni, amely olyan funkcióval is rendelkezhetne, hogy további piacokat nyit meg a Kínában európai társaságok számára. És ez lehetne a következő szakasz. Az innováció célzó kínai stratégia mondjuk nem kell, hogy egy véges stratégia legyen, hanem egy olyan stratégia, amely lehetővé teszi az újabb piaci belépést az európai cégeknek. Az átláthatósággal kapcsolatban általában állami tulajdonú cégek ruháznak be, és itt felmerül több kérdés is, mondjuk nem csak kereskedelmi okok állhatnak a háttérben, hanem politikai célok is. Tehát itt is szükség van az átláthatóságra. Kína gyakran eléggé ködös társasági szerkezetet működtet Kínában, de ugye nyilván, ha külföldre lépnek ki, akkor legitimebb a kérdés feltétel a társasági szerkezetetről, szerkezetről Európában legalábbis eszmecserét kéne arról folytatni, hogy mi a biztosíték. A kínai telekom cég gyakran megjelenik az USA-ban. Itt Belgiumban is fel akart vásárolni egy kisebb társaságot. Tavaly én nem ítélkezem e fölött, de legalább biztonsági kérdéseket azért át kellene gondolni ne lehessen a beruházást protekcionista célokra felhasználni, és így tovább. Tehát ezt még át kell gondolni, az eszmecserét érdemes lenne elindítani Európában. Kifutottam az időmből, lezárt, amit elkívánt mondani? kérdezi az elnök. Még egy pontot szerettem volna elmondani. Jó, 15 másodpercet kap, mondja az elnök. Köszönöm. A közbeszerzésről szerettem volna szólni gyorsan. Hát hasonló a beruházási témához. Fontos, hogy Európa használja ki ezt a lehetőséget, tehát Kína érdeklődik. Volt egy nagy eset, amelyet meg lehet vitatni. Egy lengyel autópálya projektről van szó, ahol kínai cég nyerte meg a tendert. Európa számára az a fontos, hogy Európa is beléphessen a kínai közbeszerzési piacra. Amíg a, az általános közbeszerzési megállapodásnak Kína ugye nem aláírója, addig Európának sem lehet ilyen hozzáférési lehetősége, de ha igen, akkor Európának is, tehát ezt kell elérni. A tagállamok közötti egység ezért nagyon fontos, hogy egységesen lépjenek fel. Nehéz ezt persze most megteremteni, és ugye könnyebb az egyes tagállamokkal megállapodásokat kötni, Kína is ezért követi ezt a politikát, hogy egyenként próbál megállapodni mindenkivel. De Európa egységben erősebb, csak akkor mondjuk, hogyha hatékonyan használja ki a lehetőségeit. Köszönöm. Um, a következő, Mr. Monsieur Antoine Brunet, az Ábi Mársi elnöke. À Paris. Merci, Monsieur, Monsieur le Président. Brunet, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta nekem a szót, a lehetőséget. Köszönöm a meghívást. Hadd mutatkozzon be. A piacgazdasággal foglalkozó közgazdász vagyok, a Lione, illetve a CSB kutatójaként dolgoztam, és a külkereskedelmi kapcsolatokkal foglalkoztam többek között, amely a gazdaság egészsége szempontjából alapvető külkereskedelmi egyenlegnek a kérdését állítja előtérbe. Tehát az EU-Kína kereskedelmi kapcsolatok, az államháztartása, a pénzügyekre gyakorolt hatásairól szeretnék szólni. 2009 óta, illetve a görög válság óta előtérbe került az európai államoknak az államadósága az AB Marché ügyfelem és az ő megrendelésére készítettem az alábbi összegzést. 2001 óta a kínai szufficit destabilizálta Európát és az USA-t a pénzügy területén. Jelentősen rontotta 2001 óta a kereskedelmi mérlegüket a Kínával való kereskedelem. 2001 vége óta a kereskedelmi deficit Európa, illetve az USA részéről szorosan összefügg a kolosszális kínai szuficittel ugyanezen a területen. Ennek a korrelációnak a fényében a kínai merkantilista kereskedelmi politikát kell kritizálnunk, a WTO keretei között a WTO tagsággal összefüggésben ez egyre fokozódott, és Kína számára természetesen nagyon komoly eredményekkel járt ez. Egyidejileg 2001 óta az USA, az Egyesült Királyság, Franciaország és Olaszország, Spanyolország, Portugália, Görögország komoly deficitet halmozott fel, Németország, Hollandia nem került ebbe a helyzetbe, mert Dél-Európához képest kedvezőbben alakult a Kína és a közöttük megvont mérleg. Hirtelen változó belföldi kiadásokkal védekezik Kína, azt mondja, hogy túlköltekeznek ezek az államok, és ez okozza a problémájukat. Az Egyesült Államok, illetve Európa számára a külkereskedelmi problémákat a kínai előretörés okozta 2001 óta. A WTO csatlakozással pedig fokozódtak ezek a hátrányok. Kína úgy csatlakozott a WTO-hoz, hogy rendkívül alacsony bérszintekkel rendelkezett, sokkal alacsonyabb béreket fizetett, mint az USA, illetve Európa. 2004-ben azt mondták, hogy az USA-ban 80-szor annyit fizetnek egy óra munkáért, mint egy kínai üzemben. Ez is mutatja, hogy milyen elképesztő bérköltség különbségek mutatkoztak. És a modern világ történetében egyedülálló ekkora eltérés, és ez destabilizáló hatással jár. További bizonyítékként említhetem, hogy miközben az USA-ban és Európában 2007 óta recesszió tapasztalható, és nem sikerült még kilábalnunk, az USA és Európa azóta emlegeti azt, hogy javítani kéne a külkereskedelmi mérleget Kínával, de nem történtek lépések, sőt, inkább tovább romlott a helyzet, bár kisebb mértékben csak. És a kínai szuficit a külkereskedelemben nagyjából stabil maradt 2007 óta mindössze ennyit mondhatunk el. Tehát ennek a helyzetnek a fényében az érintett országok, az USA, illetve Európa egésze kompenzációs politikákat alakított ki. Mit jelentenek ezek a kompenzáló politikák? Ismétlődően kedvezőtlen kereskedelmi mérleget mutat a Kínával való külkapcsolat, illetve külkereskedelem, és a nemzeti bevételek kerültek veszély, és a kereskedelmi deficitet halmozó országok előbb-utóbb lefékezik a növekedésüket, és destabilizálódnak súlyos mértékben. Ennek lehetünk tanúi az USA-ban és számos európai országban. 2001 és 2007 között kompenzáló politikát vezettek be két fő típussal. Az első, hogy megpróbálták az ingatlanágazatot ösztönözni, a második eszköz pedig az volt, hogy a deficit növelését hagyták jóvá. Azon országok, amelyek az ingatlan ágazat élenkítésével próbálkoztak a kereskedelmi deficit ellensúlyozására. Itt említhetném az USA-t, illetve két európai országot, melyek nem elhanyagolhatók természetesen. Az Egyesült Királyság, illetve Spanyolország 2001 és 7 között úgy igyekezett megőrizni a növekedést, a külkereskedelmet kompenzálva, hogy fellendítette az ingatlan ágazatot a Franciaország, Belgium, Olaszország, Portugál, Portugália és Görögország a költségvetési deficitet úgy igyekezett kezelni, hogy ne szabaduljanak el a főszámok. Rövid távon hatékonynak bizonyultak ezek az intézkedések, de nem tudták őket fenntartani, mert elérték azt a hatást, hogy túlfutott a hiány, illetve az adósság, és nagyon nehéz visszafordulni. Az ingatlan ágazatnak a megélénkítése, a hitelre vásárolható ingatlan építések ösztönzésével egy darabig működött, de ennek a határainál kifulladt az Egyesült Államokban a subprime átlag alatti hitelállományok válsága robbantotta ki ezt a recessziót, és ennek nyomán alakult ki az ingatlanválság, illetve a bankválság is. Ennek nyomán vált szükséges, hogy az állam beavatkozzon. Hogy a bankokat kimentse végső hitelezőként, illetve emiatt nőtt meg az államadóság is. Ami a második módszert illeti, tehát a költségvetési deficitnek a felfuttatását, önök még nálam is jobban tudják, hogy hogy állunk ezzel. Tehát egy olyan ország, amely úgy dönt, hogy a növekedést a deficit szabadon engedésével ösztönzi, kiteszi magának, magát az államadóság túlburjánzása veszélyének. A hitelezők leminősíthetik az országot, hogyha nyugtalankodni kezdenek, különösen külföldi hitelezők esetében fenyeget ez a veszély. Tehát, hogyha az adósság szolgálati képességet veszélyeztetve látják, közelednek a határidők, akkor államadóság válság bontakozik ki. 2009 végétől Görögországban alakult ki ez a helyzet, és most inkább nem is említem a többi európai országot, ahol ez fenyeget. És Kína stratégiája, amelynek a lényege, hogy a szuficitet kolosszális mértékben az USA és Európa kárára realizálja, destabilizálva ezeket a gazdaságokat, oda vezetett, hogy 2011 őszén a helyzet a következő. Most már képtelenek vagyunk ösztönözni az USA-ban, Európában az ingatlanágazatot a növekedés fokozására, nem lehet fokozni az államadósságot sem, hiszen hatalmas a hitelezők nyomása. És azok az országok, ahol nagyon elengedték az államadósságot, most visszakozni kényszerülnek megszorítások keretében. Az USA és az európai országok továbbra is kolosszális tartozást, illetve deficitet halmoztak fel Kínával szemben, és kompenzáló politikákra kényszerülnek. Ezeknek lehetünk tanúi manapság. Azzal szeretném zárni az értékelésemet, hogy az európai országok számára itt lenne az ideje annak, hogy átgondolják a politikájukat, és jelentős irányváltást hajtsanak végre Kína irányában az Egyesült Államok a maga részéről el kéne, hogy indítsa ezt a változást, és az amerikai kongresszus erre vonatkozó terveket készített, és Európában is ezeket a terveket kellene követni, csatlakozva az USA-hoz a yuan árfolyamával kapcsolatos kifogásoknak érvényt szerezve, és Kínával egyensúlyra törekedve. Köszönöm, elnök. Brüné úr, köszönöm szépen. Jonathan Horszlág a következő. Aki a kortás kínai tanulmányok fakultásán a Brüsszeli Szabad Egyetemet tanít. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy részt vehetek ebben a nagyon fontos meghallgatáson. Az előadásom ott fent van, természetesen ideülhet, hogy kövesse. Mint látja, a kérdőjelet kihagytam a meghallgatás eredeti címéből, hiszen egyértelmű, hogy kiegyenlítetlen a kereskedelem. De mégis a feladat ugye az, hogy perspektívába helyezzük ezt a fajta egyensúlyhiányt, és nem szabad, hogy ebnyiben hagyjuk. Nem pusztán Kína felelőssége ez. Először szeretném Kínát, mint kereskedelmi versenytársat megvizsgálni. Milyen verseny előnyre tetszert kereskedőnél nemzetként, másrészt megnézni a kiegyenlítetlen versenyt, megnézni a közös felelősséget, és ha még marad idő, akkor néhány lehetséges forgatókönyvet is felvázolnék. A kínai és európai kereskedelmi kapcsolatokról szóló tanulmányunkban a kereskedelmi kiegészít, a komplementaritás az Európai Unió és Kína között 20%-kal csökkent az elmúlt 10 évben. Ez azt jelenti, hogy az európai cégeknek 20%-kal több versennyel kell kínai versenytársakkal szembesülniük. Ez általában 36%-os eh, export termékre vonatkozik. Kína ilyen arányban jelent meg újabb versenytársként az Egyesült Államok és más kereskedelmi partnerekhez képest is jelentős. Ez egyből arra vezet, hogy Kína versenyképességét milyen színben tüntessük fel. Kína és Európa közti kereskedelmi komplementaritás tovább fog csökkenni, hiszen kínai stratégiai ágazatokban is feltörekszik az autogyártás, gyógyszeripar, légi közlekedés, illetve repülőgépgyártás. Ez azt jelenteni, hogy az európai vállalatoknak sokkal erősebb versennyel kell számolniuk, nem csak a kétoldalú kereskedelemben, hanem harmadik piacokért folyó versenyben is. A jelentés további következtetése, megjegyzem néhány hét múlva kerül kiadásra, a e, Kína komparatív előnyei, amely e, rendkívül csekélyek. Az exportőrök 10, 13 e, az exportőrök csak nagyon kis arányban, mintegy 13%-ban számolhatnak az olcsó munkaerő komparatív előnyével, azzal együtt, hogy viszonylag épp a politikai környezet, viszonylag jó az infrastruktúra, ezek pedig a legfontosabb tényezők, nem az előbbi. A kiegyenlítetlen kereskedelem azt mutatja, hogy az európai vállalatok sokkal inkább csökkentik arányukat Kínával szemben. Ez a fizetési egyenleg nettó be és kimeneti összegeiből is egyértelműen látszik. Valóban már nem csak a szolgáltatások és áruk kereskedéséről van itt szó, hanem nagyon jelentős a közvetlen befektetések és egyéb befektetések nettó, kifiz, nettó aránya, azaz deficitesek ezek már. Nagyon sok egyéb terület is jelzi, hogy nem kiegyensúlyozott a kereskedelmi kapcsolat, a gazdasági kapcsolatok sem kiegyenlítettek, és ennek sokkal több szintje van, mint csak a termékek cseréje. A következő kérdés, hogy Kína mely mértékben kompenzál a fizetési mérleg eh, kiegyenlítetlenségére vonatkozóan. Erre statisztikák már léteznek, de becsléseink szerint most mintegy 450-550 egységnyi tartalék forrással rendelkezik Kína, ez nem olyan jelentős mint az Egyesült Államok, de mégis számolni kell vele. A fizetési egyenleg egyen, egyenlegben 550 milliárd USA dollár szerepel. Nem túl drámai, de hogyha táblatában nézzük, ez az európai GDP 0,3%-a. Úgy gondolom, hogy nagyon jó üzlet azokért az olcsó árukért, amiket kapunk, valamint az, hogy externalizálhatjuk, kiszervezhetjük gazdasági tevékenységeinket, bár nyilvánvalóan nem akarják ezt már túl sokan. Összességét tekintve a kínai kereskedelmi többlet, a fizetési mérleg töblete összességét tekintve nem szabad, hogy aránytalanná váljon. Kína önmagában nem egyedül felel a nem kiegyenlített kereskedelmi kapcsolatokért az Európai Unióval sokkal inkább egyfajta kettős torzulást építettünk fel az elmúlt évek tizedben. Nem, nem minden a kínai merkantilizmusnak a, az eredménye volt, hanem nagyon sok szempontból a deficit az ázsiai országokról egyszerűen Kínára helyeződik át. Nagyon gyorsan végigfutnék ezt a, ezen a fajta kettős páros torzuláson, hiszen kollégáim az előző előadásokban részletezték ezeket. A kiegyenlítetlen kereskedelem alapvetően amiatt van, hogy két különböző növekedési modell van, amelyek elérték a korlátaikat. Európa deficit indítatású fogyasztás, míg Kínában a többlet mozgatta növekedés az, ami a meghatározó volt, éppen ezért a nyereségráták kezdtek eltűnni. Úgy gondolom, hogy mindkét modell elérte a korlátjait, és Európa a legutóbbi pénzügyi viharok miatt is hátat kell, hogy fordítson ennek a felfogásnak. A kettős, a párhuzamos torzulás egyértelműen megköveteli a kiigazításokat. Nem lehet pusztán Kínától elvárnunk azt, hogy modernizáljon és liberalizálja gazdaságát, hanem nagyon komoly, általános Európán belüli változásokra is szükség van. Mindenféle asszertív kereskedelmi politika a kínai népköztársasággal szemben hosszú távon értelmetlen. Milyen lehetőségeink vannak? öt forgatókönyvet érdemes -e megvizsgálnunk. Az egyik, hogy hagyjuk, hogy a piac végezze a dolgát. Ez a piaci alapú kiigazítás, ami nagyon fájdalmas lehet, jelentős politikai mozgástere van azonban ennek. A második dolog, hogy megpróbál Európa az Egyesült Államok modelljét követni, azaz fel, felkérjük E, megengedjük Kínának, hogy az életszínvonalunkban részesüljenek, bár a kínaiakat ez annyira nem izgatja, tehát ez sem működhet. A harmadik a protekcionizmus és kereskedelmi háborúk. Ebben a kínai merkantilizmust és gazdasági nacionalizmust használnánk fel saját piacaink bizonyos részeinek lezárására. Ez sem működne. A negyedik opció egyfajta fokozatos, koordinált kiigazítás. Ezzel egyértelműen gyengítenénk az eurót, csak így lehetne azonban az exportokat előnyben részesíteni, és, és yuan exportot lehetővé tenni. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy Kína egyértelműen támogassa a, a gazdaságát, de úgy gondolom, hogy ez sem működne. Nyilvánvalóan nem túlzottan tudós magyarázat ez, de mégis az ötödik forgatókönyv az, amiről beszélhetünk, és amely kivezethet minket abból a feszültségből és a, az egyensúlyzavarból, ami egyértelműen fennáll természetesen. A mögöttes belső egyenlőtlenségeket egyensúly hiányokat nem tudná feloldani, lehet, hogy további pánikot keltene, és esetleg mindkét oldalon, nem csak Európában erősíteni a protekcionizmust. Ez Kínára is ugyanúgy áll, Kína is ugyanúgy bizonyos gazdasági részeit lezárhatná sokkal jobban a mainál. Ajánlásaink a parlamentnek először is, a figyelme, ha a figyelmet Kínáról elég, eh, elfordítanánk, akkor politikailag lehet, hogy eh, gyümölcsöző lenne, de gazdaságilag nagyon káros. Az Európai Parlamentnek éppen ezért továbbra is ösztönöznie kellene Kínát arra, hogy kölcsönös legyen a kereskedelem, tehát a kiinduló pont mégis eh, ebb, ezzel együtt az, hogy mi a magunk dolgát természetesen elvégezzük, és a gazdasági átmeneteket átmenetek során csak akkor alkalmazzunk szankciókat, hogyha Kína a beígért reformokat alása. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is. Pont 10 perc. Most pedig Viorel Isticsioja Budura úr, aki az EAS Ázsia ügyvezető igazgatója itt Brüsszelben. Uram, átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tulajdonképpen én eh, Isztiócsája úr eh, beosztottja vagyok. Ő a kínai csúcs találkozón vesz most részt, de szeretném megköszönni mindannyiunk nevében, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot is meghívták. Nagyon ritka alkalom ez, és az elhangzott vélemények egyértelműen azt mutatják, hogy ilyen meghallgatást a jövőben is megszervezhetünk. Időben szervezték ezt a jelenlegi gazdasági és pénzügyi megszorítások, illetve nyomás miatt is, és ez egyértelműen érezteti hatását a kereskedelembe is. Egy sorozata van ezeknek a találkozóknak, a 14. EU-Kína csúcs találkozó, a G20-ak találkozója Kámban, és a legelőször az EU bizottságnak a, az ülése Kínáról. Nos, nagyon fontos globális szereplő, szereplő Kína nem csak a kereskedelemben, gazdaságban, hanem biztonsági értelemben és támogatásokban egyaránt fontos partnere az Európai Uniónak is. A vitában egyértelműen a kétoldalú kereskedelmi aspektusokra összpontosítottunk, de valaki arra is rávilágított, hogy sokkal bonyolultabb, komplexebb a kép. Kínának jelentős nyersanyag igénye van, Brazíliából, Indiából kipróbálja ezt kielégíteni, ugyanakkor fel is emeli ezzel a kereslettel vagy igényel az energia árakat, és a kínai gyártott termékek exportja jelentős mértékben ennek függvénye, de nagyon nagy hatással van a kambodzsai textiliparra, vagy a vietnámi ágazatokra is. Nagyon bonyolult a kép, és ha lehet a legutóbbi előadással kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ne a makrogazdaság implikációkhoz az általános többletet kell néznünk, nem elég a kétoldalú többletet, csak így tudjuk ennek a kapcsolatnak a kihatásait is értelmezni. Sok szempontból a helyzet a Japánnal kapcsolatos 70-es, 80-as évek kihívásaihoz hasonlítható. Hatalmas ország, gyorsan fejlődik, és pozitívan akarunk hozzáállni. Kína durván ugyanilyen helyzetben van. Két tényező van, eh, ami fontos, stratégiai partnerséget akarunk kiépíteni vele egy ilyen hatalmas országgal, mint Kína, a világ jelentős kihívásait együtt lehet megoldani, lásd, éghajlatválság, vagy gazdasági és pénzügyi nyomások. Ugyanakkor pedig praktik, gyakorlati módon akarjuk a hétköznapi dolgokat a kereskedelemmel, piaci hozzáféréssel, stb. kapcsolatban rendezni. Ennek alapján építjük kapcsolatainkat Kínában már régóta, korábbi csúcs találkozókon is ezt követtük. A következőn pedig megpróbáljuk ezt konszolidálni, hogy tovább építhessünk rá. Megpróbáljuk meghatározni azt, hogy hogyan lehet együttműködni pozitív formában Kínával. Az előttem szólók említették a korábbi kínai nemzeti gazdasági tervet. Vannak talán olyan utak, amelyek ennek kapcsán is megnyílnak a kínai együttműködés számára több együttműködésre van szükség nemzetközi kérdésekben is. Kínának megvan a lehetősége arra véleményünk szerint, hogy Miamáron a növekedést erősítse, Pakisztánban békét erősítse, és egy sor egyéb területen pozitív szellemen, tehát ebben az irányban is kívánunk együttműködni. Ezen kívül megpróbáljuk rábírni Kínát arra is, hogy együttműködjünk velünk, ne csak a globális kérdésekben, hanem minden olyan kérdésben, amelyeket a G20-ak az éghajlattal kapcsolatban is felvetettek. A gyakorlati dolgok is foglalkoztatnak, piaci hozzáférés, kereskedelmi mérleget említették, de úgy gondolom, hogy fontos, az emberi jogok kérdése Kínában, ezt is rendeznünk kell. Megpróbálunk előrelépni e program mentén, mint mondtam, tehát egy stratégiai és egy gyakorlati tényezőre épül. Az előkészületek jól haladnak a következő csúcs találkozóig, és bízunk annak sikerében. Említettük azt, hogy koordinált nyitottan kell a jelenlegi körülményeket tudnunk értékelni, megközelíteni. A csúcs találkozót ezért arra kívánjuk felhasználni, hogy a G20-akban e, próbáljon nyitottabb lenni, előrébb lépni. Az előttem szólók némi szkepszisnek adtak ezzel kapcsolatban hangot, de egyre sürgetőbb a helyzet. Az Európa, nem arról van szó, hogy az Európai Uniónak egy dolgot kell elvégezni, és másoknak mást. Nem. Az Európai Unió, az Egyesült Államok a következő években azzal szembesülnek, hogy a belső fogyasztás egyre csökken. Ez azt jelenti majd, hogy csökken az export, és ez Kínát is sújtani fogja. A kínai gazdaság is lelassulhat, talán nem olyan lendülettel fejlődne két évvel ezelőtti infrastruktúrális és beruházási ráfordítások jelentősek voltak. Nos, ezek tehát a kérdések, amelyeket a G20-ak és a csúcs találkozó is megkívánt tárgyalni, és megpróbáljuk a kínai vezetőket rávenni arra, hogy ebbe az irányba menjenek egyfajta egyensúly helyreállítás, a magánfogyasztás ösztönzése, hogyan lehet ezt a jobb eh, szociális biztonsági hálóval elérni, és természetesen a valuta kérdése ezeket a kérdéseket próbáljuk majd el, erőltetni. A csúcs találkozón reméljük Kína majd bátrabb lesz. Elspekulálgathatunk arról, hogy mi lesz, hogyha valami kielégítő eredménye lesz a G20-as folyamatnak. Nos, mégse lenne, úgy gondolom, jó, hogyha nem megfelelő lenne a tárgyalás menete. A közös EU eh, e megközelítésről is beszéltünk. Nos, Mag, én magam részt voltam, részt vettem a külügyminiszterek tanácsán tegnap, tanácsülésén, és úgy gondolom egységes volt igenis a nézet arról, hogy a kínai a, csúcs, a Kínával való csúcs találkozótól milyen eredményeket várunk. És elnök úr, itt be is fejezném. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Végül pedig Helena König következik az Európai Bizottság kereskedelmi főigazgatósága részére. Átadom a szót önnek. Köszönöm szépen, elnök úr, a bizottságnak, illetve a titkárságnak is köszönöm a lehetőséget. A többiekhez hasonlóan hálás vagyok, hogy hozzászólhatok a jelentés előkészületeihez, illetve a vitához. Kína természetesen az egyik legnagyobb kihívást jelentő terület a kereskedelemben és nagyon érdekes európai vélemények fényében hallgatni ezeket az értékeléseket, ilyeneket hallhattunk ma is. Nagyon komoly kihívások bontakoznak ki előttünk. Egyértelműen Ázsia, illetve Kína húzó területe a világgazdaságnak, és számos itt elhangzott vélemény erősen hasonlít az európai kamara véleményéhez a Kínában működő Európai Kereskedelmi Kamara is ilyesmiket fog, eh, fogalmazott meg a kereskedelmi kapcsolatokról, illetve ennek a lehetőségeiről. Egyértelmű, az európai vállalatok számára, hogy a saját nyereségük szempontjából Kína egy elsőrendű forrás, és a kínai jelenlét, a kínai piacnak a méretei indokolják ezt. És fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy a vállalkozások általános helyzete azt mutatja, hogy az EU Kínába irányuló exportja 37%-kal nőtt az utóbbi évben. Annak ellenére, hogy alacsonyabb, mint a behozatalunk, ennek dacára is kiemelkedő kiviteli piac Kína, illetve a jövő lehetőségeinek a letéteményese. Másfelől azonban, ahogyan említettem, egyre erősödik az az érzés Kínán kívül és belül a vállalatok részére, illetve vállalatok szempontjából, hogy Kína nyitottsága nem fokozódik, sőt nem látjuk, hogy a következő évek mit hozhatnak, hogy milyen irányba halad a kínai gazdaság. A vállalatokat foglalkoztató kérdésekkel szembesülünk, hogyha ezekről beszélünk Kína ügyében. És a WTO szabályok betartása, aztán a kereskedelmi szabályok, és hogy a vállalatoknak az állami tulajdonú köre egészen kisméretűre zsugorodott, aztán a nyersanyagokhoz való hozzájutás a világpiacon, amely felhajtotta az árakat, hallhattuk az előző hozzászólásból, és a piacra jutás, illetve Kínán belül a nyersanyagok elérhetősége számos ágazat számára igen jelentős kérdés. És ne felejtjük a tulajdon tulajdonon jogok védelmét, és ez is egy nagyon lényeges vetület, sőt még jelentősebb most, amikor Kína rengeteg pénzt fordít az innovációra. Egyre inkább az újítások központja lesz világméretekben. Az európai és amerikai cégektől fokozódik az elvárás, hogy ők is hozzájáruljanak ehhez a folyamathoz, hiszen a piac ebbe az irányba halad hadd emeljek ki néhány fontos kérdést a részleteket tekintve. Több éve rendszeresen tárgyalásokat folytatunk Kínával, és azokkal a területekkel szeretném kezdeni, ahol pozitívabban fogalmazhatok. Természetesen itt is vannak kihívások. A beruházások, befektetések terén az előttem szóló elmondta, hogy vizsgáljuk a beruházási megállapodás lehetőségét. Nem született meg még a döntés, de ez egy olyan terület, ahol az EU, illetve a kínai oldal is érdeklődésnek adott hangot. Jelezték, hogy érdemes lenne megvizsgálni a lehetőséget. Tehát pozitív jelek mutatkoznak. Kína részéről érdeklődés jelent meg, és a beruházásoknak a védelme a fő szempont. Most, hogy egységes beruházás védelmi intézkedéseket tudunk felkínálni az EU részéről az európai oldalon, az érdeklődést pedig az mozgatja, hogy a piacra jutás lehetősége vonzó. Az európai piac sokkal nyitottabb a kínai beruházások irányába, mint fordítva. Számos korlátozás kapcsolódik részint a beruházási katalógushoz. Kína ennek segítségével irányítja a beruházásokat kívánságai szerint. Aztán a tőke korlátozások, illetve preferált partnerek, a vegyes vállalati előírások mind ezt szolgálják, és nagyon sok engedélyezési követelmény is teljesítendő. Tehát számunkra fontos, hogy amennyiben egy beruházási egyezményt kezdünk el letárgyalni, akkor a végcél az kell legyen, hogy egy olyan termék szülessen ebből a Kínával való tárgyalások eredményeképpen, amely az európai vállalatok számára nagyobb lehetőséget jelent, biztonságosabb beruházási lehetőséget, nagyobb piacra jutási lehetőséget. Tehát ezt egyeztetjük kínai partnereinkkel. Hagyományosan Kína beruházási megállapodásról nem nyitott tárgyalásokat, amennyiben ezek piacra jutási feltételekhez kötöttek volna. Tehát nyilván ez egy komoly akadály lesz majd a tárgyalások során, de megoldást kell erre találni, mert nehezen képzelhető el, hogy végső fokon Európa úgy kötne beruházási egyezményt, hogy semmiféle piacra jutást nem biztosítana a megállapodás, illetve jelentős korlátokat tartana érvényben. Aztán egy másik terület, ahol jók a növekedés lehetőségei, az a szolgáltatási ágazat. Természetesen az EU-kínai szolgáltatási kereskedelemben. 16 milliárd eurós összegről beszélhetünk kínai export, illetve EU az EU-kínai viszonylatban 4 milliárdos többlettel 20 milliárd az összeg, és az elsődleges partnerünk az USA, a második Kína. Az USA esetében 131 kontra 125 áll egymással szemben és 200 milliárd körüli a kereskedelmi forgalom egészében, tehát látható ebből, hogy nagyon komoly növekedési lehetőségről beszélhetünk itt, és a kínaiaknak a saját piacokon, és fejlődniük kell még, az európai cégekhez hozzájárulhatnak. Hadd térjek rá mostan több nehézséget jelentő területekre, a szellemi tulajdonjog védelmére már utaltam korábban. A jogi fronton a szellemi tulajdon védelme terén komoly problémákat tapasztalunk, illetve a végrehajtás és óriási nehézségekbe ütközik. A megoldás kulcsa, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy a vállalatok szellemi tulajdon jogát megvédjük bírósági úton, és nem évekig tartó perek során szeretnénk ezt biztosítani. Aztán a technológia transfert is elősegíteni ez. Hangsúlyozni szoktuk a kínai kollégákkal tárgyalva, hogy Kína érdekeit szolgáljon, hogy a szellemi tulajdon védelem hatékonyá váljon. Kína egyet is ért egyébként ezzel, de arra szeretnék ezzel utalni, hogy haladunk előre, de valószínű, hogy Kínának egy kicsit gyorsabban kéne haladnia máskülönben a saját érdekei ellen eh, dolgozik. És eh, közrejátszik itt még, illetve a képben mindenképpen szerepel az innováció. És itt fontos, hogy ha az újítások jogaival rendelkezhessen az ember, illetve ezekből hasznot realizálhasson és a parlamenttel való egyeztetések kapcsán említendő, hogy Kína a kormányzati beszerzések tekintetében nem partner, itt tudnánk még előre haladni, és a kormányzati beszerzések jogszabálya adhatna valódi hozzáférést a szerződésekhez. Ez nem azt jelenti, hogy minden európai cég kiszorul a szerződésekből, a közbeszerzésekben, de nagyobb készséget, nyitottságot szeretnénk a tárgyalásokban látni, hogy a vállalatok lássák, hogy a kínai piac számukra hasonlóan elérhető ahhoz, mint ahogy a kínai cégek hozzáférnek az európai piachoz a közbeszerzésben. Végül a támogatásokra, illetve az export hitelekre szeretnék kitérni. Az utóbbi időben nagyon sokat beszéltünk ezekről belső körben, illetve napirenden szerepelt. Ez egy olyan terület, amelyen igyekeztünk párbeszédet kialakítani a kínai miniszterekkel, minisztériumokkal. Nagyon nehéz ez a kérdéskör. Az EU részéről van egy versenyügyekben illetékes főigazgatónk, aki egy személyi illetékes a támogatások tekintetében. Kínában ez szétterítettebb, elaprózottabb, tehát nehéz a tárgyalásokat eh, személyekhez kötni. A kínai modell enyhén eltér az európai támogatási modelltől. Jelentős a támogatásoknak a szintje. És különböző állami beavatkozások keretében működik, többek között az exporthitel továbbra is igyekszünk előre haladni ebben a témában. Nem azt mondjuk, hogy minden támogatás szükségképpen rossz, csak szeretnénk megvitatni, egyeztetni, hogy hogyan lehet esélyegyenlőséget biztosítva támogatást nyújtani. ezzel szeretném zárni. Számunkra nagyon fontosak ezek a kérdések összességükben, tehát igyekszünk ezeket fokozatosan, folyamatosan napirenden tartani, hangsúlyozva, hogy Kína érdekét szolgálja az előrelépés, és együtt kell kitalálnunk az előrelépés útját, mert nagy a kölcsönös egymásra utaltság, és az ágazatainknak szükségük is van a kínai piac lehetőségeire, tehát megvan a nagy terv, pozitív tematikával dolgozunk elnök. Most a bizottság tagjai szólhatnak hozzá, ilyen Shadow kapja meg a zöldek részéről a szót. Yes, Greens. Tehát a zöld frakció. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a nagyon érdekes elmondottakat, hozzászólásokat. Nem mindig megnyugtatóak, de az megnyugtató, hogy megkövetkeztetések. Érdemes meghallgatni az európai intézményeknek a véleményét. Én tisztában vagyok azzal, hogy Japán kapcsán már szembesültünk versenyképességi, innovációs, illetve produktivitási sokkal, de a japán sokhoz képest a kínai sokhoz még meglepőbb, hiszen itt egy gazdasági modell ütközött a miénkkel. A szociális modell, a demográfiai modell és a demokratikus modell is ütközik, mégpedig sokszerűen, és ez az egyik oka annak a deficitnek, amelyet manapság elkönyvelhetünk, ez egyike a több oknak hangsúlyozom, tehát részint a demokrácia hiányából adódik. Másrészt pedig a szellemi jog védelme, illetve a szociális védelem eltérései gyakorlatilag a kínai munkavállalókat hozzák hátrányos helyzetbe. Tehát érdemes azért az igazságot megfogalmazni az intézményeink részéről. És nem mondhatjuk azt, hogy Európának semmi felelőssége nincs ebben. Az európai iparpolitika célok nélkül sodródik, nem vagyunk képesek érdekeinket képviselni a világban, illetve olyan nagy országokkal szemben sem, mint Kína. Aztán a második észrevételem, Európa csapdába került. Kínával kapcsolatban évek óta a kétoldalú kapcsolatok Kína javára alakulnak, és a kínai képviselők különböző fővárosokba látogatnak, az egyikben 2 milliárd eurós beruházásról, egy másikban 15 milliárdos beruházásról kötnek megállapodást, és elközben 30 milliárdos deficitet halmozunk fel a kereskedelmi mérlegben, nem tudunk koordináltan érdeket érvényesíteni. Szárközi elnök a G20-as szinten nem tud a sötétség éjszakájában világosságot mutatni számunkra, tehát aggasztónak találom azt, hogy Európa kifelé nem tudja az érdekeit képviselni. Részint a jövőbe optimistán tekintünk a G20-as szinten, ugyanakkor nem tudunk egységesen fellépni. Ez európai szinten komoly kihívást jelent. a világ első számú piaca vagyunk, és többféle norma kidolgozásában, alkalmazásában is élen járunk. A reach utalhatnék például. A többoldalú tárgyalások szociális értelemben, emberi jogi, illetve éghajlatvédelmi értelemben úgy haladnak, hogy más országok, többek között Kína sem hajlandó részt venni ebben. Tehát Európa nem köti feltételekhez a kereskedelmi kapcsolatokat, sokkal határozottabban kellene például a környezetvédelmet, az egészségügyi normákat és a szociális normákat érvényesíteni, képviselni. Tehát Európa fel kéne tegye magának a kérdést, hogy hogyan tudnánk például a piacra jutást a kölcsönösség alapján megvalósítani. És úgy gondolom, még hogyha el is érnénk ezt, az sem változtatna alapvetően a helyzeten. Például a közbeszerzésben hogyan tudunk előrelépni, mondjuk a lengyel közbeszerzés, hogyha Kína számára lehetőséget jelent, akkor komolyan el tudjuk képzelni, hogy európai cégek majd utat építhetnek Kínában. Tehát ez lenne a kölcsönösségnek a lényege. A két kontinens közötti kereskedelmi kapcsolatok közös célok érdekében kéne, hogy fejleszék a zöld gazdaságot, optimálisan kéne gazdálkodjanak a természeti kincsekkel, és Európának is meg kéne magát védenie, hogyha ütköznek a nagy modelljeink. Azzal zárnám, elnök úr, hogy a Kínával kialakult kapcsolatokban nem szabadna defenzíven viselkednünk. A zöld gazdaság, aztán az energiagazdálkodás, a természeti kincsekkel való gazdálkodás nagyon fontos lenne, és Kínában gyöngén teljesítenek ezeken a területeken. Tehát itt kéne képviselnünk bátran az európai érdekeket, és nem csak a kínai erőforrás hasznosítást kellene megnézni, hanem Afrikában és másút mi történik kínai érdekeltségekben. Elnök, köszönöm, Janik Zsadó. Most pedig Winkler úr következik a néppárt részéről. Very much, uh, chairman, and uh, uh, thank you for all the presentation. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden előadásukat. Ezek nagyon érdekesek voltak. Először is azzal kezdeném, hogy elmondjam, hogy egy némileg csalódott vagyok a vita címe miatt, és a jelentés miatt is, hiszen az EU és Kína közti kiegyensúlyozatlan kereskedelem egy kicsit talán szűkös megközelítés. És úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb képet akarunk látni, és ezt is kellene nézzük. Vajon motiv, motivum vagy következmény a kereskedelmi egyensúly hiánya a kétoldalú kapcsolatoknak? Mi, az Európai Unió egyértelműen nem vagyunk megelégedve a kapcsolatok jelenlegi helyzetével. Látjuk, hogy óriási lehetőségek vannak ebben, de azt is látjuk, hogy korlátok is vannak, és ezt tisztán látjuk. Látjuk, hogy olyan kiemelkedő kérdések vannak, amelyek mellett egyértelműen nem lehet elmenjünk. Úgy gondolom, hogy az alapkérdés, legalábbis az egyik, az az, hogy nem kielégítő mértékű a kétoldalú ismeret és egymás kölcsönös is, meg ismerése. Ismerjük-e Kínát, és tudja-e Kína, miről van szó Európában? Szerintem nem. Nagyon jó példa, hogy vannak, nagyon jó példákat hoztak, például a, az EU 2020-as stratégia és, az, e- és Kína 5 éves terve. De szerintem ez félrevezet. Ugyanazokat a kifejezéseket használjuk a mondataink felépítésénél, a célok meghatározásánál, de ennyi. Más hasonlóság nincs. Csak szavak ezek, és ugyanazok a szavak nem ugyanazt jelentik. A dokumentumokban, is nem ugyanazt a célt eh, határozzák egyszerűen meg. Tehát jobb megértés, mélyebb ismeret, és a jövő útja szerintem az, hogy először is egyre nagyobb mértékben emeljük a kölcsönös ismeretek, a kölcsönös megértés szintjét. Ezen kívül a partnerséget el kell mélyítsük, ez ugye a szélesebb kép, és valóban igazi stratégiai partnerséget kell kialakítanunk akkor, hogyha képesek vagyunk, és akarunk is ilyenre. És akarunk is ilyet. Tudom, hogy naivitásnak tűnik, de úgy gondolom, hogy van ebben lehetőség. Mégpedig a komplementaritásra, nem pedig a versenyre kellene építenünk a globális környezetben. Nyilvánvalóan fontosak azok a forgatókönyvek, amelyeket vázoltak. Az egyre növekvő protekcionizmust és kereskedelmi háborúkat el kell kerüljük. Együttműködésre kell építsünk, közös megértésre. Azt, hogy mind, mindkét fél Európa és Kína egyaránt tudja, hogy először a belső egyensúly hiányokat kell feloldania, csak ezt követően tudjuk a kétoldalú kereskedelmi egyensúlyhiányt, illetve a kereskedelmi kapcsolatok egyensúlyhiányát megszüntetni. Kétoldalú, hatékonyabb kétoldalú koordinációra és sokkal jobb többoldalú koordinációra van szükség a G20-akban és egyéb több résztvevős formációban, csak így lehetne a közös úton tovább haladnunk együtt. Köszönöm. Now Paul Murphy from the GUE Group. Paul Murphy következik a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az összes előadónak ezeket a, az informatív összefoglalókat. Egy kérdés a kínai gazdaságról, amelyek kapcsán szólhatnak a többiek is, illetve a munkabérekkel kapcsolatos megjegyzés. Hát nyilván hasonló volt a növekedési ráta, igen hosszas idő tart, ami Kína el tudta kerülni a válság legrosszabb időszakát, mondjuk két-három évvel ezelőtt, jelentős ösztönző programok eredményeképpen, de úgy tűnik, hogy hogy ezek az elemek is egyre erősödnek a kínai gazdaságban. Talán azok a problémák, amelyek az európai gazdaság okokban jelen voltak, Kínában is talán megvannak nagy jelentős spekuláció, buborék, egyre emelkedő adósság. A pénzügyi sajtóban egy évvel etak a fokhagyma ágazatban egy buborékról és egy jelentősebb buborékról írnak most az ingatlan szektorban, nem tudom ez mennyire jelentős, de úgy tűnik, hogy a házárak emelkedtek 140%-kal 2007 óta Kínában, Pekingben pedig 800%-os ugyanez az arány 8 év, idő, 8 év alatt. Hát amikor ezt olvasom, akkor általában Írország jut eszembe 3-4 évvel, 3-4 évvel ezelőtt, de valami masszívabb méretekben, hogy ott is hatalmas ingatlan nókat, házakat építettek, lakásokat, és egyre inkább oda vezetett ez az egész, hogy több ezer üres lakás állt utána. E, Kínában egyre nő ezeknek az épületeknek, lakásoknak a száma. És akkor ugye ehhez kapcsolódik mondjuk az államadóság, vagy az önkormányzatok adósága, amely korábban nem létezett, és azok a belső ellentmondások, amelyek megvannak a kínai gazdaságban, hogy ezek is befolyásolhatják a növekedési szinteket, és talán kipukkan a buborék valamikor. Tehát ez volt az első megjegyzésem, vagy kérdésem. A második megjegyzés pedig ugye az egyensúlytalanság, vagy kiegyensúlyozatlanság. Hát miről van szó itt a munkabérek és munkakörülmények? Ön utalt ugye arra, hogy ez versenyelőny, legalábbis a munkabéreket megnézzük Kínában, az biztos és ez nagyon fontos. A gyártás költsége mindig fontos azoknak a cégeknek, amelyek Kínában gyártatnak, de nyilván a keresletet is kevésbé erősíti, hiszen a dolgozók bére nagyon alacsony. A China Labor Watch civil szervezet megvizsgálta a globalizáció mögötti stratégiákat, elektronikus termékeket előállító multicégek tevékenységét, a Foxconn és hasonló cégek szereplését Kínában, amelyeknek leányvállalata van és így működnek. A lényeg az az, hogy a növekedés, ami Kínában zajlik, hogy ezt kihasználják, tehát a hatalmas növekedésről van szó, 19. századi körülmények vannak a gyárakban, nem kapnak az emberek megfelelő bért, a túlórát nem fizetik, rengeteget kell dolgozniuk ahhoz, hogy túléljenek egyáltalán európai és USA beli multi cégek is részt vesznek ebből, és bizony szép profitot tesznek zsebre. Itt van statisztika mondjuk az Apple-ről is. Tehát ha valaki vesz egy iPhone-t az amerikai Egyesült Államokban támogatás nélkül, akkor 600 dollár az ára. És ebből 6 dollár 54 cent az összeszerelés költsége. A többi megy a cégzsebébe, és ennek nagyon kis része megy a dolgozói, lesz a dolgozói, és 350 dollár a többi közvetítői. Tehát az azt jelenti, hogy nem csak a kínai cégek vesznek ebben részt, persze azt nem tagadom, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, de a nyugati bázisú multicégek is gyorsan megragadják itt a rendkívül olcsó munkaerő lehetőségét. Nagyon kevés joguk van és lehetőségeik a dolgozóknak. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Most akkor hallgassuk meg az előadónkat. Marielle Deszárnyé asszonyt ugyanis nincs a kollégáktól semmi további kérdés. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék a hozzászólóknak köszönetet mondani. Az INTA titkárságának köszönöm szépen azt, hogy nagyon jól kezelte, intézte ezeket a meghívásokat a különböző csoportok részéről, illetve irányába. És köszönöm az elhangzott észrevételeket. Mindenkinek szeretnék szívből köszönetet mondani az észrevételek, észrevételekért egyenként reagálva két-három dologra. Brüné úr részint a külkereskedelmi deficit, illetve az államháztartási gazdálkodás Európa növekedése szempontjából hogy lehet ezt megítélni? Lehet, hogy aggasztó, de sok igazság van abban, hogy nagyon-nagyon fontos és alapvető, hogy új egyensúlyt kell teremtenünk az árucserében. Mert ez egyenetlenül alakul Kínával manapság ez az első nagy összefüggés. Mindenki arról beszél, hogy a kölcsönösség talaján állva kell eredményt elérni. Egységes megfogalmazást kell Európa részéről képviselnünk. Sokkal nyitottabb az európai piac, mint a kínai piac. Nehezen jutnak be a cégek a kínai piacra, és a kínai közbeszerzési lehetőségekhez is nehezen férnek hozzá. Tehát ezen változtatni kéne, és erre vonatkozó javaslatokat kellene tenni. És a, az innováció szempontjából is nagyon fontos ezt elérni, mert Kína nem demokratikus, ott az állam hozza a döntéseket, hogyha ez a jövőben 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva is így lesz, akkor azt mondhatjuk, hogy az egész tortát magának szeretné Kína, mert a nálunk elérhető lehetőségekkel él, viszont nem biztosítja ezt számunkra például az innováció védelmében. Ezen változtatni kell. A külföldi beruházások lehetősége rendkívül korlátozott eh, Kínában, tehát Európának is választ kell erre adnia a kínai cégek, amennyiben beruházni szeretnének, mondjuk 5 vagy 10 év múlva, akkor a, a kölcsönösség talaján kéne, hogy ezt megtehessék. Aztán nagyon fontos, hogy amennyiben Európa nem őrzi meg azt a fejlettségi előnyt, például a szabadalmak, illetve technológia, az innováció védelme terén, akkor holnap nagyon nagy problémával fogunk szembesülni. Tehát, hogyha Kínában egy szerződést kötünk, mondjuk egy nagy innovatív európai vállalat, kénytelen lesz majd úgy rendelkezni, hogy a technológia transfer ennek keretében nem valósul meg, mert Kína nem tudja biztosítani a jogoknak a védelmét. Például a szabadalmi jogosultság megvásárlása, vagy a technológia transfer szempontjából ez igen lényeges. Rengeteg dolog ö, merült még fel a nyersanyaghoz való hozzájutás, a ritka földfémeknek az elérhetősége Kína részéről, vagy a szellemi tulajdonjog védelme. Ezek teljesen konkrét területek, konkrét javaslatokat igényelnek, és ezeket a kérdéseket fel kell vetni, a tisztességes kereskedelmi gyakorlathoz kell ragaszkodnunk, Kínával kapcsolatban. Tehát a mai gyakorlatban adódnak hiányosságok, és a délutáni észrevételek során felmerültek olyan szempontok, amelyek a jelentésben szerepelnek. Már többen utaltak arra, hogy közös a felelősségünk ezen a téren. Nagyon fontosnak tartom, hogy az előírásokat úgy kell érvényesíteni, hogy egyenlőek legyenek a kapcsolatok. Kínával ö, kapcsolatban ne fogadjuk el a voluntarizmust, törekedjünk az egyensúlyra, és Európa szempontjait érvényesítsük, vállalva a felelősségünket. Például az európai gazdaságpolitika nem jól alakul, a zöld gazdaság, az innováció, a fejlett technológiáknak az alkalmazása ezeken a területeken. Mi sem hoztunk még meg mindenhol minden megfelelő döntést, és hát egyensúlyra kell Kínával törekedni és amennyiben mi nem kapjuk meg a lehetőséget a Kínában végezhető munkára, akkor mi se biztosítsuk azt. Tehát ezt a két oldalt egyensúlyba kell hozni. A Francia Goldman jelentéskészítő társa ezt néhány hete nagyon jól megfogalmazta, hogy például az USA gyakorlatát kellene követni, össze kellene fognunk, mert az USA-ban van egy olyan szervezet, amely a különböző államadóság szinteket folyamatosan nyomon követ, és meg tudja mondani, ki mekkora adóssággal rendelkezik Európában. Nincsen ilyen, az újságból kell olvasni, hogy például valamelyik EU tagállam esetében ennyi és annyi az államadóság, és Kína birtokában van ennek mekkora része. A bizottságra, hogyha rátelefonálunk, azt mondják, hogy erről nem is tudtak, és Ma nem kolosszális összegek, kitettségek ezek, de a jövőben azzá válhatnak, és a következő 5-10 év során az USA-hoz hasonlóan valószínű, hogy nekünk is megoldást, eszköz kell erre találni, amely átláthatóvá teszi, hogy mely stratégiai ágazatban történnek ezek a beruházások. Ahogyan Amerika nyomon követi, ezt Európában is meg kéne ezt tennünk. Azzal zárnám, Zsadó úr észrevételéhez hozzászólva, hogy nagyon fontos dolgot mondott, ezeket az árucsere kapcsolatokat a normák tiszteletben tartásához kéne kötni feltételként. Tehát az európai szabványok, normák betartása legyen az előfeltétel. És át kell gondolnunk egy új keretet ki kell alakítanunk a szociális, egészségügyi, környezetvédelmi normáknak az érvényesítését, és erre építeni az új kapcsolatok kereteit. Azzal zárnám, hogy Tulajdonképpen a voluntarista politika nem segít Európában, hanem egy egységes európai fellépésre van szükség. Ez nagyon fontos. Többek, többé-kevésbé 27 tagállam külön-külön stratégiáját kellene a mai gyakorlattal szemben egyesíteni a jövőben, és ez minden szakértő számára fontos kérdés, parlamenti képviselőként számunkra is az, és nem szabad elfelejteni, hogy a közvélemény mit igényel, mert ez egy nagyon aggasztó terület többek között a Kínával való kereskedelemnek az alakulása a közvélemény személy, szemében, és nehéz meggyőzni a támogatásáról. Elnök, elértük a meghallgatásnak az utolsó fázisát, úgyhogy visszaadom a szót külső meghívott vendégeinknek. Ugyanabban a sorrendben hallhatjuk majd őket. Sokrum asszony kap elsőként szót. Számos kérdés, észrevétel hangzott el, és várjuk a reakciókat. Mennyi? pár percre korlátozzák a válaszokat. Köszönöm szépen, elnök úr, teljesen egyetértek az elmondott észrevételekkel, amelyeket a különböző képviselőktől hallhattunk. Ezek a jelentésben is megfogalmazódnak, tehát a közös európai akarat, a közös érdekek képviselete hiányzik egyelőre. Ez nagyon fontos. Tehát egyrészt van egy kínai iparpolitika, amely nyilatkozatokra, voluntarizmusra, központi tervezése épül. És ezzel Európa úgy tud valamit kezdeni, hogy a modelleknek az ütközését megpróbálja tompítani. És például a 70-es évek Japánjával összevetve Kínával a kapcsolataink másképpen alakulnak, és számos kihívással szembesülünk. A kínai modellben például nem jelennek meg a nyilvánosság előtt a különböző jogszabályi szövegek, illetve átláthatatlan a környezetvédelemnek a kezelése, a szabályozása, és ez többször is elhangzott. Számomra nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem inkább a nemzetközi munkaügyi normák Kínában való érvényesítése lenne az egyik terület. Köszönöm. Barello Plessner. Thank you. Köszönöm szépen. A következő Paralen Bepleszner úr. Köszönöm én is, elnök úr, hogy újra szót kapok. Néhány apró dolog. Az egyik a tagállamok közti megosztás. Két dolog, amire a külügyi szolgálat eh, képviselője is utalt az EU-Kína kapcsolatokban. A tagállamok számára nagyon fontos, hogy egyfajta közös európai Kína politikát alakítsanak ki. Valóban a legutóbbi jelentésünkben is ezt már a válságot megelőzően jeleztük a tagállamoknak talán ez megfelelő vita alap lehet. Szenes asszony a legegyszerűbb és legvilágosabb kapcsolatokat akarunk, nem szükségeremszerűen csak Kínával, hanem mindenki mással, Tunéziával, már sor más országok kapcsolatban is, hiszen nagyon fontos a, ez Kínának természetesen külön, Kína esetében külön fontos az, hogy a a diplomáciában az egy, a Kínával kapcsolatos diplomáciában egyéb országokkal kapcsolatos kérdéseket is fel kell, hogy vessünk. Ennek nyilvánvalóan van hatása a két oldalú kapcsolatainkra. És még egy dolog, valamelyik előadásban elhangzott, hogy a kínai támogatások nem torzítanák a kínai árakat és az exportot. Furcsa, hogyha Európa egy ilyen tanulmányt eh, ad ki a Kínával egy időben, a például a Független Gazdasági Kutatóintézet valami hasonlót mondana, akkor egyebek között azt is látjuk, hogy 2001 óta a vállalatok veszteségesek voltak-e vagy sem, nyertek-e akkor vagy sem, hogyha a földár, az erőforrások költségét is, és a közvetlen támogatásokat is fel, beszámítottak volna. -e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Brüné úr. Oui, euh, je voudrais profiter du... Igen, szerettem volna kihasználni ezt a néhány plusz percet, amely rendelkezésünkre áll. Szeretnék tiltakozni az ellen az állítás ellen, amit a bizottságtól hallhattunk, hogy Kína lenne a világgazdaság motorja. Éppen ellenkezőleg a kereskedelmi deficitet elkönyvelők a gazdasági fejlődés motorjai az USA, illetve Európa, azt mondhatnánk, hogy Kína élősködik ennek a húzóerőnek a hátán. És miközben nálunk bosszantóan alacsony a növekedés, Kínában szárnyal a gazdaság. És 2001 óta az USA-val, Európával, illetve a G7-tel, az Egyesült Királysággal összevetve Kína szuficitet halmoz fel, sikert sikerre könyvel el hozzánk képest, és az európai növekedés dacára, illetve kárára fejlődik a gazdasága. Amikor Japánnal merültek fel hasonló problémák, ott is az volt az érv, hogy Japán lenne a világgazdaság motorja, és én pedig határozottan kiálltam ez ellen. Aztán a multilateralizmus terén úgy gondolom, hogy annyira erős Kína a nemzetközi fórumokon, hogy itt ki kell jelenteni az Európai Parlamentben, hogy sokkal erősebb szövetségre van szükség az USA-val, hogy ellenálljunk Kínának. Például 2010. októberében, novemberében Szőulon a csúcs, Szőulban a csúcs találkozó az USA-ban a yuan árfolyammal kapcsolatos kifogások alapján ott elhangzottak kifogások, és a német tiltakozás az utolsó pillanatban meghiúsította a határozott érdekérvényesítést. Tehát a G7 szintjén elő kell készíteni az összehangolt érdekképviseletet, és együtt kell fellépnünk a G20-as fórumon is. Elnök, köszönöm. Végül Hors, Horslág úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy fontos dolgot, amit Murphy úr említett, hogy Kína a korlátaihoz ért. Nos, a mindenütt túlkapatásokon, kapacitások vannak, buborékok valóban Kína korlátaihoz ér, és ezt a fajta kontingenciát komolyan, ezt, a, ezt komolyan kell venni. A másik pedig Kína növekedése és politizálódása. Nos, a kínai állam valóban visszább lép, az államhitelek nőnek, növekszik az export, látszik az, hogy a, az állami vállalatok belső támogatása növekszik, az állami vállalatok aránya Kína állandó tőkeformációjában növekedett az elmúlt években, és szerintem ez a következő években is így lesz. A harmadik dolog, amit Zsadov úr említett. A modellek háborúja, összetűzése, mondta ő. Én szerintem a fejlesz, fejlődés össze ütközés a japánok is fejlődtek, de ne felejtsük el, hogy az iparosodási, az iparosodási folyamat egy részét már korábban megtették. Tehát két szakasz volt Európának, pedig nem annyira a különbségekre kellene figyelnie, hanem a következő évtizedekben magára a folyamatra, hogy hogyan lehet belső változásokat jó irányba erősíteni. Az utolsó dolog pedig a multilateralizmus. Európa úgy gondolom egyre jobban szembesül majd azzal a tényel, hogy a fejlődő országok többsége nagyon keményen próbálja majd a fejlett világ kisebbségével szemben érdekeit megvédeni. Úgy gondolom, hogy a globális szervezetek, nagy nemzetközi szervezetek modernizációs eszközeinek pedig a jelentősége csökken. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is. Köszönöm mindannyiuknak, akik részt vettek ebben a rendkívül aktuális és élénk vitában, amelyben az Európai Unió és Kína gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait beszéltük meg. Különösen a külső vendégeknek köszönöm meg, hogy elfogadták meghívásunkat és részt vettek szaktudásukkal a vitában, gondolataikkal. Sokron asszonynak, eh, Parello Plasznernek, úrnak, Brüné úrnak és Holzvág úrnak köszönöm mindannyiuknak, valamint az előadónak, hogy megszervezte ezt az ülést. Let's move to... És most akkor térjünk át, miközben búcsút mondok vendégeinknek, és bejelentem, hogy nem tartunk szünetet, térjünk át. Úgy látom, hogy kénytelen leszek szünetet tartani. Szeretnék mindenkit megkérni arra, aki épp elhagyja a termet, hogy ezt gyorsan tegye meg. Please! Kérem! még nem fejeztük be a dolgunkat, úgyhogy legyenek szívesek. Engedjük el a vendégeket, hadd hagyják el a termet. And let's hope that the room is... És reméljük, hogy végre lenyugodott a terem. things regarding noise are improving, but not, but not enough. Némileg javul a zajszint, de még nem eléggé csökkent. May I ask you to stop the conversation? Hadd kérjek mindenkit arra, hogy fejezze már be a teremben folytatott csevegését. Thank you. Let's resume our proceedings. Item 17. A 17-es napi rendi pontnál tartunk. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vánkontingens megnyitásáról szóló 617 per 2009-es tanácsi rendelet módosítása. Ez annak a megállapodásnak a része, amelyel véget kívánunk vetni Kanada és az Egyesült Államok által Európával szemben bevezetett szankcióknak amit az úgynevezett hormonvita kapcsán vezettek be. Az előadó Godliv Quinton Tróvól azt, hogy meg is adom neki a szót. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák! Igazából nem bírósági eljárásról van szó, a kiváló minőségű marhahús kontingensével kapcsolatban, de a politikai jelentősége nagyon nagy. Már régóta konfliktus van a, az Európai Unió és egy, az Egyesült Államok és Kanada között a felhozott, feldolgozott marhahús behozatalával kapcsolatban. Már évek óta vagyok a házban, de már évek óta mégis elhúzódik ez a vita. Robert megerősíti, amit mondok. Köszönöm. 48 ezer tonna szabad kontingenses szemben Kanada és az Egyesült Államok az összes bevezetett szankciót visszavonná. Ezt az, ez a szabad kontingens azonban a hormonkezelt marhahúsra is vonatkozna. A mi álláspontunk az, hogy mi nem akarunk hormonkezelt marhahúst. Ezt továbbra is változatlanul képviseljük. Kompromisszumról van tehát szó, Ez a kompromisszum és ennek a végrehajtása egyértelmű jelentés, jelzés lenne az EU Egyesült Államok kereskedelmi kapcsolata számára. Úgy gondolom, hogy mindkét oldal szempontjából fontos a politikai akarat. Ezzel mindkét fél jelentős pluszt kaphatna. A következő években úgy gondolom a meglévő konfliktusokkal kapcsolatban az a feladat, és ne felejtsük el, hogy csütörtök reggel is beszélünk majd erről. Tehát a következő években a különböző meglévő konfliktusokat meg lehet oldani, és ezzel a most még meglévő kereskedelmi korlátokat is fel tudjuk oldani. Ez nagyon fontos jelzés lenne a transatlanti kapcsolatok számára, és amely a világgazdaság alapja. Ezért mondom azt, hogy mielőbb le kell tudjuk zárni ezt a konfliktust. Egyértelmű, hogy a véleményem az, hogy támogatom a megállapodást, egyébként nem lettem volna jelentéstevője sem, bár ez persze nem egészen így van, de, de azért támogatom, mert meggyőződésem, hogy ebben az esetben jó kompromisszumról van szó. Ez egy win-win helyzet, mindkét fél nyer, ezzel az Atlanti óceán mindkét partján, és már most örülök, hogy az árnyék előadóval együtt, előadókkal együtt dolgozhatunk, és a többi tanácsadó szakbizottságok előadójával. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm. Akkor hallgassuk meg a többi kollégát, az adókkal kezdjük. George Kutas a szocialistáktól kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, az előadó már jelezte, hogy ez a vita, a hormonkezelt marhahússal kapcsolatban EU, Kanada és Egyesült Államok azt jelentik, hogy szankciókat vezettek be, sőt, egyfajta szankció vonulatot vezettek be az Európai Unióval szemben, és úgy gondolom, hogy a vita megoldása az Európai Unió érdeke. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Unió gazdasági rendszere és az Egyesült Államok gazdasági rendszere a nemzetközi e, termelés felét adják e területen, és éppen ezért fontos a megfelelő kereskedelem. Fontos a termelők számára is, és egyáltalán fontos, hogy a kereskedelmet akadályozó jogviták ne legyenek. Figyelembe kellene azt is vennünk talán, hogy mi a bizottság álláspontja, kíváncsian várom. Milyen hatásai vannak a kereskedelmi szankcióknak, milyen léptékűek, és mi a helyzet ezen kívül a kvótákkal, a szabad kontingens kvótájával. Úgy gondolom, hogy bizonyos régiók, nem szabad, hogy bizonyos régiókat erősebben sújtsam, mint másokat. Tehát várom a bizottság álláspontját és a kollégák reakcióját. Ez az első eszmecseré, és éppen ezért ez csak egy tájékoztatás, kölcsönös tájékoztatás. Thank you, Robert Sturdy. Köszönöm szépen, Robert Sturdy következik az ECR-től. Köszönöm, elnök úr, egyetértek azzal, amit God Levend és Kutas urak mondtak nagyon egyszerű végrehajtásról van szó, szóval egy egyetértési megalapodásnak a végrehajtásáról, és igaza van, ennek vannak egyéb hatásai, ami mezőgazdasági ágazatunkra is. És én most úgy is szólok, mint az Egyesült Királyság élő állat bizottságának az alelnöke. Tehát én megkérdezem a bizottságot, tehát mondjuk értem jól, hogy a biztos és a Parlament mezőgazdasági bizottsága Washingtonba küldött egy delegációt kb. 12 hónapja, és akkor megbeszélték a helyzet állását, azt, hogy vajon most akkor exportálhatnak-e az EU-ba mezőgazdasági termékeket, vagy sem. Ha Tom Vilszek jól emlékszem a nevére, a mezőgazdasági miniszterük nevére, ő azt javasolt, vagy ők azt javasolták, hogy az EU marhára vonatkozó korlátozásokat szüntessék meg. Vonatkozik -e ez más termékekre? Tehát kérdezem, hogy a bizottság meg tudná ezt a szándékot erősíteni. Tehát valóban ezt a szándékot fogalmazta meg az USA kongresszusa. Még valami nagyon fontos. És ugye Godelive beletette ezt a jelentésébe, tehát ugye, hogy mi érkezik most hormonkezelt marhahús, vagy sem, nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy olyan helyzet áll elő, hogy a fogyasztók bizalma rendül meg, tehát ennek lennének hatásai mondjuk az Egyesült Királysági ágazatra is. Tehát jó szándéka van az EU-nak, ami itt látható, és én nagyon kíváncsian várom a bizottság válaszát. Köszönöm, mondja az elnök úr. Most José Bové következik az öldektől. Oui, uh... Igen, úgy gondolom, hogy ez egy fontos vita. Megfelelő keretbe kell helyezni. Tehát nem a semmiből állt elő, hanem az európai hormontilalomnak a nyomán bontakozott ki, és 1996 a WTO szabálya az USA-val, illetve Kanadával vezetett ide. Tehát ez a háttér. A második elem általánosságban az, hogy a 60 európai termékre bevezetett szankció 10 év során érvényesült, és ezeknek az Európából való behozatalát tiltották, és Európa a maga keretében a termelési gyakorlatban ennek az előnyét is élvezhette, tehát gyakorlatilag előnyünkre vált, hogy sikerült kilábalnunk ebből a problémából. És összességében a bizottság szempontjából is pozitív, nem alkalmaznak már többlet adót, illetve vámot az utolsó termékre sem, amely ebbe a körbe tartozik. Tehát nem lett volna értelme ennek a tilalomnak, hogyha nem tudunk belőle előnyel kijönni. Tehát ennyit szerettem volna előre bocsátani, ami pedig itt a konkrét vitát illet, illetve a jelentést. Azon múlik, hogy hogyan határozzuk meg a magas minőséget, illetve nyomon követhetőséget, hogyan kezeljük, és hogy milyen adatokból indulunk ki. Mert fontos, hogy itt nem a néhány hónap múlva elképzelésem szerint újra kibontakozó vita lehetőségét kéne megteremteni a minőségi marhaús Mercosur szerint értelmezése tárgyában. Tehát, hogyha radikális változást szeretnénk ebben a logikában a piac megnyitásával párhuzamosan, akkor azért figyelembe kell venni, hogy a, az egyensúly nagyon fontos Európa számára. Yes, is Mr. Flavio Cotturni. Flavio Cotturni következik a mezőgazdasági főigazgatáságtól. Kérdezem, hogy hol van, látom, is parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A javaslat lényegét nagyon jól elmondták itt a kollégák, amely önök előtt fekszik. Ugye ez a javaslat, hova nyúlik ez vissza? a 90-es évek végére, amikor az USA állt elő ezzel a e, javaslattal, és azóta is folyamatos vita van az ügyben. 2009-ben e, sikerült megállapodásra jutni az USA-val, és ezt a megállapodást aztán kiegészítettük egy Kanadával kötött megállapodással. Azért e, voltak ezek hasznosak, mert lehetővé tették számunkra a hormontilalom fenntartását, tehát a hormonkezelt hús, marhahús behozatalát azt továbbra is lehetett tiltani, viszont kompenzációt lehetett fizetni, tehát ami most önök előtt fekszik, ez egy olyan javaslat, amely a megállapodott időtervet, követi ütemtervet az USA-val, Kanadával, három lépése van a megállapodás végrehajtásának, és ez a mostani javaslat a második fázisba, második szakaszba való, szakaszba való belépésre vonatkozik. A kvótaemelés a szankciók csökkentése fejében. És tulajdonképpen még tovább is ö, sikerült lépni, mint amire számítottunk. Bové úrnak is válaszolok ezzel, ugye kérdezi, hogy mi van a szankciókkal meg tudom erősíteni, hogy az USA visszavonta ezeket az intézkedéseket sokkal előbb, mint hogy azt kellett volna az ütemterv szerint. Tehát az intézkedések 100%-át augusztus 1-től kellett volna visszavonni, már jövő augusztus 1-től, és ehelyett, ami a gyakorlatban történt, az az, hogy az USA az összes szankciót visszavonta 13 hónappal korábban, tehát még az idei nyár előtt jelezték és visszavonták a szankciókat, ez nagyon jó hír. A kanadaiak pedig végrehajtották a megállapodást, és minden intézkedést visszavontak. Tehát az exportunkat nem akadályozza semmi, nem kell további vámot fizetni, amikor Kanadába beér. Természetesen nekünk is meg kell tenni, a, el kell végezni a mi feladatunkat, tehát most a mi lépésünk következik a megállapodás végrehajtásában, és ezért kell előrelépni. Mindenki figyelte ezt. Nem csak ugye a kereskedelmi szempontból jó ez, mert az USA-val egy vitát sikerült feloldani, hanem van ennek egyéb következménye is, amit az előadó említett, javítja az általában vett kereskedelmi kapcsolatokat az USA-val. Láthattuk a megállapodás megkötése óta, hogy sokkal pozitívabb, pozitívabb az USA hozzáállása egyéb kereskedelmi kérdésekhez. Persze nem könnyű mindent megoldani, de az biztos, hogy most jobb a légkör és az is nagyon pozitív, hogy 13 hónappal a határidő előtt ők visszavonták az összes szankciót. Ez szerintem annak a jele, hogy nagyon jól működik ez a megállapodás. Most jönnek a részletesebb kérdések, amelyeket feltettek. A jó minőségű marhahús piacára vonatkozó hatások. Hát talán a legutolsó kérdéssel kezdek. Ugye volt a szankcióknak hatása, igen komoly hatása volt, és ez nem feltétlen számszerűsíthető. A panel megpróbálta számszerűsíteni, 110 millió USA dollárral álltak elő, de azért nehéz számszerűsíteni az összes hatását a kereskedelmi szankcióknak, mert ugye nem lehet csak számszerűsített hatásokról beszélni. Ugye vannak kereskedelemre, előállításra vonatkozó hatások, ugye a előállítók és egyebek irányában, de ennél túlmegy, ezen túlmegy a szankciók hatása, mert az USA-val fenntartott kereskedelmi kapcsolatainkat általánosságban befolyásolja. Tehát van ennek politikai hatása is, amit nem lehet így számszerűsíteni. Nagyon lényeges, fontos következménye van ennek a piacokra, kereskedelmi kapcsolatokra nézve. Megnézhetjük részletesebben. Az összes EU-s tagállamot érintették a szankciók, az összes terméket súlyosan. Tehát gondolhatunk itt a sertéshúsra, teljesen mindegy, hogy milyen hústermékekre, sajtokra, és így tovább. Például a Rockford sajt érintett volt. Itt is egyre több szankció volt, 100%-ról 300%-os további vámot kellett megfizetni, tehát igen, jelentős hatása volt a szankcióknak. Ami a jó minőségű, a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozik, hogyha a megállapodást teljes mértékben végrehajtják, akkor körülbelül 48 ezer tonnáról mennyiséget lehet elérni. Ez nem hiszem, hogy nagyon befolyásolja a marhahús piacot az EU-ban. Megnéztük a piac telítettségét, folyamatosan figyelemmel kísértük azt a helyzetet az elmúlt másfél évben, amíg, alkalm, amíg um, alkalmazták ezeket a kótákat, de úgy látszik, hogy akkora méretű a piac, hogy ez a kis rész nem tudja befolyásolni, ez a kis mennyiség nem tudja, nem tud zavarokat okozni. És a BSE, ez természetesen fontos felvetés. Hadd mondjam el, hogy Csolos biztos úr is felvetette ezt még a nyári szünet előtt, és Dáli biztos is, azt hiszem két-három héttel ezelőtt, amikor Washingtonba, látogat, Washingtonba látogatott, és az USDR-rel, a mezőgazdasági miniszterrel szintén folytatott tárgyalásokban szintén felvetettük a kérdést. Vilcek úr azt válaszolta, hogy a BSE e szabálykönyvet az év végéig kívánják kiadni. Mit jelent ez? A folyamat első lépése. Azt jelenti, hogy ha ezt kiadták, akkor utána konzultációs eljárást kell indítani mindenféle érintettel, tehát az ágazati és egyéb érintettekkel. Két hónapos határidő lesz, amíg az érintettek megjegyzéseit, véleményét begyűjtik, és akkor utána kiértékelik ezeket a véleményeket, és a döntés ezekre alapul majd. Ez az első lépés, mondom még egyszer. Tehát nem a szankciók felfüggesztése, de nagyon várjuk mégis, mert ez vezet majd oda, hogy sikerül kilépni ebből a padhelyzetből. Tehát ez nem csak a mi exportőreink érdekében áll, hanem az USA ágazatának, termelőinek is az érdekében áll, és nagyon világosan szerepel ez a levélben, amit kaptunk, hogy ők is szeretnék a szankciókat megszüntetni, mert csurlódást okoznak ezek, mondjuk az USA, koreai, japán felé alkalmazott politikájában. Tehát szeretnék ezeket a termékeket ugye arra felé is exportálni, tehát koherensnek kellene lennie, és lenni az USA-nak, ezért kellene lépni és a tilalmat megszüntetni. Ami pedig Bové úr utolsó kérdését illeti, hogy ugye a kiváló minőséget hogyan határozzuk meg. Valóban ez is nagyon fontos, ez a meghatározás. Gondoskodni kell arról, hogy a definíció, ugye ez, ami megszületett, és benne van a rendeletben, ez egy nagyon részletes, nagyon pontos meghatározás, tehát arról gondoskodni kell, hogy ez csak egyfajta marhahús alkalmazhassák, tehát ne lehessen ez általános definíció, ami aztán elveszíti az értékét, és egyfajta banális meghatározás lesz. Tehát ez nem lenne jó. De egyelőre nem ez a helyzet, mert annyira szigorúak és annyira pontosak a feltételek ebben a rendeletben, hogy nem lesznek alkalmazhatók más esetekre más típusú tárgyalásokban nem lehet ezeket majd elővenni. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a részletes összefoglalót és kiváló helyzetleírást. Akkor visszatérünk az előadóasszonyhoz, hogy lezárja a vitát. Ez volt az első eszmecsere. Igen, nagyon röviden. Valóban úgy tűnik, hogy egyetértünk de hát még konkrétabbá kell tenni. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy már évek óta a WTO előtt van ez a kérdés, és mindig évről évre valamit módosítottunk, ez tulajdonképpen a jövő szempontjából nem ígéretes. Négy dolgot írtam fel magamnak, ami úgy gondolom, hogy fontos, amit Búvé úr mondott egyrészt, az Egyesült Államok kvótája, az, egyen, az európai piac egyensúlyát nem szabad, hogy megzavarja, és nagyon hatékonyan kell a Merkozur tárgyalásokon a marha húsról is tárgyalni. A második dolog, amit talán nem hangsúlyoztam eléggé, tényleg olyan, tehát nem hormonkezelt húsról van szó, ezt el kell tudjuk fogadni, fel lehet vetni persze a kérdést, hogy a behozatalt is ellenőrizni kell-e valamilyen formában. Alapvetően állatorvos vagyok, tehát feltételezem, hogy az állatorvosi ellenőrzés pontszerűen adott esetben nem lenne hibás vagy tévedés. Úgy gondolom, hogy ez a fajta eljárás, amelyet az Egyesült Államok elindított, hogy az egyik dolog a másikat vonta alá maga után, mégiscsak bosszantó volt, még hogyha meg is felel a jognak. Nagyon köszönöm a vitában való részvételt, és mindegyikükkel még természetesen tárgyalok külön a szavazás előtt. Thank you. This section of yours was very elucidative. Köszönöm szépen. Ez az eszmecsere, ez nagyon ösztönző volt, és hogyha megnézzük, november 22-e, 23-a lesz a naptár szerint a következő ezzel foglalkozó ülésnek az időpontja. Tovább lépve az utolsó ö, témakörre a WTO csatlakozási tárgyalások állása. Péter Balas, aki tőlem balra ül, a tárgyalások vezetője, illetve főigazgató helyettese a DG Trade-nek, és nem az első alkalom, hogy itt találkozik Péter, eh, Balázs Péter. Köszönöm szépen. Tehát hallgassuk most őt, hogy hogyan értékeli a bizottság részéről a helyzetképet számos kérdésben a VTO csatlakozás témájában. Természetesen ezek élén az USA szerepe. Oroszország szerepel elnézést. A WTO hoz való csatlakozás előestéjén nézzük, hogy mik a hátralévő akadályok, illetve Montenegro kerül be még. És egyéb csatlakozások is szerepelnek a tervekben, ezeknek a jóváhagyása hamarosan várható. Ezt a három esetet szerettem volna említeni, amelyről tudomással bírok. Tehát átadom vendégünknek a szót, akit Polgár Szoti, aki helyettes az illetékes szervezetnél, és szintén gyakori vendég. Balázs úr, átadom a szót. Thanks uh, very much, I'm glad to be back. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy ismét itt lehetek, hogy visszajöhettem. Ez egy fontos téma a borús gazdasági környezetben, és Oroszország VTO csatlakozása, mint első pont ezen a területen, az valóban esélyesnek tűnik, úgy látszik, hogy le tudjuk majd zárni. Először is a 18 év után várható új fejleményről szeretnék beszélni a WTO csatlakozásról Oroszország számára. Oroszország nagyon erős gazdaság, illetve a WTO csatlakozás komoly lehetőség, és számos csúcspont, illetve negatív völgy jelent meg ebben a csatlakozási tárgyalási folyamatban, és a kétoldalú kapcsolatok nem igazán hatékony partnerség és együttműködési megállapodás keretében bőségesen kihasználta a mozgásteret negatív módon az évek során, tehát nagyon megterhelő akadályokat támasztott az EU export útjába, vám és nem vám jellegűek, illetve SPS és egészségügyi alapokon, például idén nyáron azon az ürügyön, hogy az e korlátozott körben egyes német területeken problémát okozott, és erre hivatkozva teljes EU zöldségbehozatalt betiltott Oroszország hónapokon keresztül, illetve az EU partnerei részéről is. Tehát ez egyértelműen indokolatlan volt. Protekcionista intézkedés. Oroszország emelte a behozatali vámokat, a kiviteli vámokat, és, és ezt szabadon megtehette. Sőt, a mai napig a válság elleni intézkedések szóval megjelölve intézkedéseket tart életben, holott Oroszországot nem is érintették a válságnak ezek a következményei. És a kedvező energiaárak, exportárak kedvező helyzetben hozták a gazdasági növekedést tekintve, illetve a növekedési lehetőségeket összevetve az EU-val. Oroszország az import kapcsolatokban második helyen szerepel, illetve harmadik a kivitelben, és ez állandó kereskedelmi deficitet eredményez, Ez főképpen az energia, illetve nyersanyagimport magas szintjének köszönhető, és a protekcionista orosz intézkedések közben gondoskodnak arról, hogy az európai kivitel ne produkálhasson kellő növekedést. Tehát ezért fontos az EU számára, hogy lezáruljon végre az orosz csatlakozás a WTO-hoz. Számos alkalommal jártunk már ott, amikor azt láttuk, hogy szinte lezárható, ez már 2004-ben, amikor az első piacra jutási tárgyalások lezárultak az EU részéről, és a kétoldalú egyezménynek a jegyzőkönyve megszületett. Ezután következett viszont egy olyan időszak, amikor Oroszország egyre protekcionistában viselkedett, és különösen 2007 óta olyan lépéseket foganatosított, amelyek egy új dinamikát mutatnak. 2007-ben Oroszország egy új mezőgazdasági politikát alkotott, és ennek az agrárpolitikának a célja, hogy 95%-os önellátást biztosítson a főmezőgazdasági termékek esetében, ami természetesen azzal jár, hogy többet akarnak ezekből termelni, ez még nem lenne gond, hanem úgy akarták ezt elérni, hogy nem a saját gyenge termelési szintjeiket szerették volna megemelni, hanem vám és nem vám akadályokkal, protekcionista intézkedéseket akartak bevezetni. A hagyományos orosz export cikkek az EU irányába óriási kiviteli vámok alá esnek. Az orosz kereskedelmi politika kedvenc eszköze egyébként az adók bevezetése, mert ez egyfajta támogatás az orosz ipar számára, az ipari termelés számára. Az orosz feldolgozó cégek olcsó nyersanyagokkal számolhatnak, és itt különösen az energiára, és minden másra gondolok, ami ebben az óriási országban elérhető, tehát az export támogatások révén gondoskodnak arról, hogy a partnerek sokkal magasabb áron juthassanak ezekhez hozzá, tehát ez jelentős versenyelőnyt ad oroszok, illetve az orosz termelők számára. És az EU-ban többször is piaci mm, zavarokat okozott, és dömping ellen intézkedésekre kényszerített bennünket számos ipari termék esetében, amelyet Oroszország exportál például a műtrágyák, illetve egyéb termékek esetében. Végül is hosszú idő után a csatlakozás lezárásával eljutunk oda, hogy Oroszország hatékony, illetve végrehajtható nemzetközi szabályokat kell, hogy garantáljon, és ez számunkra fontos. Az utóbbi 18 év azonban nem veszett kárba, hiszen ennek során meglehetősen részletes és hatékony kötelezettségvállalásokat tárgyaltunk le Oroszországban. Csak nem 800 oldalas a teljes dokumentum, amely szinte elkészült, és egy kezünkön megszámolhatnánk, hogy hány nyitott problémás kérdés maradt még úgy tűnik, hogy végül feltételes módban azt mondhatjuk, hogy az EU számára a fennmaradó utolsó kétoldalú, viszonylatban tisztázandó kérdések is megoldódnak, lezárhatók, és még nem erősítette meg az orosz oldal, hogy ez így van, de az orosz kormány a VTO csomagot hamarosan át fogja tekinteni. És hogyha megkaptuk a visszajelzést, akkor azt mondhatjuk, hogy a két oldalú ügyek lezárása kerültek. Ami a több oldalú kötelezettségvállásokat illeti Oroszország részéről, nyitva maradt még néhány kérdés. Az egyik az egészségügyi, illetve a növény és állategészségügyi terület. Európa számára ez kiemelt jelentőségű, és szeretnénk a WTO szempontjából szabásértő beruházási intézkedéseknek véget vetni, ami azt jelenti, hogy Oroszország a hazai tartalmat erőlteti mesterségesen, különösen az autógyártásban. Ez az egyik utolsó megoldandó kérdés. És itt maradt még több oldalú tárgyalásokon tisztázandó kérdés. Aztán néhány további nyitott ügy érinti az EU-ból szállított, illetve egyéb WTO partnerek által szállított hús termékeknek a behozatalát, illetve a kvótákat, aztán fegyelmezett vám intézkedéseknek a betartását, de úgy látom, hogy megfelelő helyzet alakult ki. Rendelkezésünkre állnak a kedvező feltételek gazdasági értelemben, hogy még idén lezárulhasson az orosz WTO csatlakozás. És az elfogadott terv jelen pillanatban az, hogy a WTO miniszteri szintű konferenciáját december közepén arra használnánk majd fel, hogy tagként üdvözölhessük a WTO-ban Oroszországot. 154. tag lesz valószínűleg, bár valószínű, hogy Montenegro is csatlakozhat ugyanekkor, vagy akár még korábban is, majd erről is néhány szóban beszélni szeretnék. Ez meglehetősen erőltetett menetet diktál számunkra a munkában. Ahogy említettem, még nem értünk a folyamat végére. 99%-os a készültség, de az 1%-hoz is idő kell. És gyakorlatilag a hónap végére elfben be kéne fejezzük az orosz VTO vállalásoknak az egyeztetését. Gazdasági szempontból ez megoldható. De komoly politikai akadályokat kell még leküzdenünk. Meg kell oldanunk azt a problémát, hogy Oroszország és Grúzia vitája valahogy rendezendő. Grúzia VTO tagként konkrét igényeket támasztott Oroszországgal szemben a kereskedelmet illetően. Abházia és Dél-Oszétia, valamint Oroszország kereskedelmi kapcsolataiban állt elő a követelésekkel. Azt szeretné Grúzia, hogy külön felügyeletet, nemzetközi megfigyelőket szeretne látni ebben a két régióban. Ahogyan önök is tudják nyilván, a 2008-as háborút követően Oroszország elismerte ennek a két régiónak a függetlenségét. Nem sokan követték ezt a példát, de Oroszország ezt egyértelműen kinyilvánította, hogy ez a két térség független ország ennek minden vonzatával. Itt tulajdonképpen politikai problémát kell rendeznünk, politikai konfrontációt kell megoldanunk. tanulmányoztuk a grúz igényeket, és hát vitatható a helyzet. Politikai szempontból az EU nagyon határozottan támogatja Grúzia területi egységét. És azt az igényt, hogy a szuverenitás helyreálljon a két szakadár régió felett is. De úgy gondoljuk, hogy nem a WTO a megfelelő fóruma az ilyen alapvetően politikai természetű problémák rendezésének. Tehát miközben messze menően támogatjuk a grúz igényeket, a politikai folyamat rendezése érdekében, de nem szeretnénk összekeverni a politikát a kereskedelemmel. A jelenlegi álláspontok között nagyon nagy az eltérés. annak ellenére, hogy Svájc igyekezett közvetíteni. lehetett volna közvetíteni a két oldal között. Ezek a próbálkozások nem jutottak túl messzire az eddigiekben, és sajnos az várható, hogy eredmény nélkül zárul majd a svájci közvetítés. Ebben az esetben az EU és az USA olyan választással kell, hogy szembenézzen, amely egy nehéz döntés lesz. Arról lesz szó, hogy Grúziát hogy tudjuk politikailag támogatni, miközben arra törekszünk, hogy Oroszország a WTO tagjaként a nemzetközi kereskedelmi szabályoknak is meg kell, hogy feleljen. Nehezen lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, de az orosz VTO csatlakozás lezárása az, lezárása az idei évben ennek fényében lehetséges. Természetesen nem segít az orosz álláspont egyáltalán. Grúziával kapcsolatban nagyon kemény vonalas ez az álláspont, és a két ország kapcsolata gyakorlatilag nem létező kapcsolatrendszer, ezért volt szükség a svájci közvetítésre is, és kompromisszum készséget nem mutatott egyik oldal sem. Oroszország kijelentette, hogyha a WTO csatlakozás idén nem zárul le, akkor nem is kísérleteznek vele a továbbiakban. És hosszú időre kívül maradnak a WTO-n. Tehát tekintetbe véve, hogy a WTO csatlakozást nem kimondottan népszerű Oroszországban, sőt ezzel diplomatikusan fogalmaztam, komoly erők vannak Oroszországban, amelyek nem lennének elégedetlenek a sikertelen csatlakozással. az orosz modernizáció, illetve gazdasági jövő úgy gondoljuk, hogy elképzelhetetlen VTO tagság nélkül a világgazdaságba való szélesebb körű integráció nélkül. De természetesen az oroszokra hárul ez a döntés. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban, és most két kérdésről röviden szeretnék szólni. Az egyik bonyodalmat okozó tényező Fehér Oroszország, illetve Kazaksztán kezelése. És az a vámonió, amelyet létrehoztak, az Európai Unióval is ugye többek között vámonió áll fenn, hát itt a, az orosz mozgás tér korlátozódik, a két másik partnerével a kereskedelem politikájuk közös, ez tovább bonyolítja a helyzetet. A WTO csatlakozási folyamat ennek a két országnak az esetében is már beindult. Kazaksztán WTO tag lehet elég gyorsan, Fehér Oroszország azonban elég messze áll attól, hogy elérje ezt a célt. A fehér orosz gazdaság Ban semmilyen valódi változás nem történt, a gazdaság és kereskedelem politikák közelebb állnak a szovjet modellhez, mint mondjuk egy piacgazdasági modellhez. És ennek alapján viszont nem lehet a WTO-hoz csatlakozni. Ez tehát egy további kérdés lesz, és végül pedig Montenegrót is említettem. Említettem, csak azt mondanám, hogy ez egy olyan csatlakozás, amelyet két év alatt le lehetett volna zárni, egy ország van, Ukrajna, amely eddig képtelen vagy nem volt hajlandó a csatlakozási tárgyalásokat lefolytatni ezzel a kis országgal, és emiatt nem lehetett a folyamatot lezárni. Azonban reméljük, és a legutóbbi hírek szerint ez igaz, a két országnak sikerült kompromisszumot találni, és így Montenegró is WTO tag lehet hamar. Azonban az tény, hogy mondjuk a WTO egyetlen egy tagja, például Ukrajna, feltartóztathatja a csatlakozásról meghozott döntést, azt is jelenti, hogy nem szabad az előttünk álló kihívásokat alulbecsülni. Tehát itt van ugye a grúz probléma, bármilyen, bármelyik WTO tagnak de facto joga van egy további csatlakozásra vonatkozóan. Hát itt akkor abba is hagyom, ha bárkinek bármilyen kérdése van a további csatlakozásokra vonatkozóan, akkor kollégám Paolo nagyon szívesen válaszol, és persze, ha kérdéseik, megjegyzéseik vannak, ezeket is nagyon szívesen hallgatom az INTA szakbizottság tagjai részéről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon részletes és át, alapos áttekintést adott, akkor kérdezem a szakbizottság tagjait, hogy ki kíván kérdezni. Először rögtön az előadónkat kérdezem, az Oroszországért felelős előadónkat, Robert Stördit. Köszönöm szépen, Péter, nagyon részletes elemzést adtál. Egy kicsit aggasztott engem néhány felvetés, amelyet megemlítettél. Azt mondtad, hogy közel állunk egy kétoldalú megállapodáshoz. Ezzel mit akartál mondani? Azt, amit eredetileg, tehát hogy ugye ebben az évben kellett volna ennek megtörténni, de lehet, hogy mondjuk gondok vannak Fehér Oroszországgal és egyéb országokkal is, tehát mondjuk ez el fog tolódni, vagy mások majd megpróbálják ezt megakadályozni. Ezt tisztáznád, hogy mire gondolsz erre, amikor ezt mondtad, hogy közel voltunk egy két oldalú megállapodáshoz. Aztán azt mondtad, hogy a politikát nem szabad a kereskedelemmel összekeverni. Hát am- amikor én ugye elég régen vagyok ennek a szakbizottságnak a tagja, mindig is összekeveredett ez a kettő. Nagyon gyakran politikai döntések bírálnak felül gazdasági döntéseket, vagy kereskedelmi döntéseket. Nem tudom, hogy ez alatt mit értettél és ez csak néhány kérdés, engem nagyon érdekelt, amit mondtál, nagyon szorosan figyelemmel követtem, de ezt a két felvetést mindenképpen meg kellett tennem. Köszönöm szépen, most pedig hallgassuk meg az árnyék előadókat. Először a GUA képviseletében Solc kollégát. <clears throat> Elnök úr, én is köszönöm ezt a rendkívül átfogó helyzet elemzést a WTO helyzetéről és Oroszország helyzetéről, de ha lehet, a Vámunióra szeretnék rákérdezni, Fehér Oroszország és Kazaksztánra vonatkozó Vámunió. Mit jelent? Mit jelent abban az esetben, ha Oroszország valóban év végére VTO taggává válik, mit jelent tehát ezen országok termékeire nézve, illetve az, e, az EU export-importjára. Azt jelenteni -e ez, hogy jelenleg Kazaksztán és e, Fehér Oroszország WTO tagságának a nyitánya lehetne ez vagy egyfajta lehetőség arra, hogy ők jelezzék érdeklődésüket a tagság iránt, hiszen ők is növelhetnék az EU tagság, bocsánat, a WTO tagságot. Végül pedig van-e az orosz féltől vagy másoktól a Doha körre vonatkozóan az orosz köztársaság dohai tárgyalások bezárására vonatkozó híre bizonyítéka. Köszönöm a zöldektől, Janik Ladov. Nos, elnök úr, nagyon érdekesnek találtam a beszámolóját, de mosolyogtam, amikor azt mondta, hogy járjunk el úgy, ahogy ön jelzi, hogy ne keverjük össze a politikát és a kereskedelmet. Nagyon érdekes ez, ha Oroszországról beszélünk, hiszen itt pontosan a politika ellenőrzi a gazdaságot, és éppen ezért nagyon érdekes ez az érv. Ha van olyan ország, ahol a gazdaság és a politika szorosan összekapcsolódik, akkor az Oroszország. Nem akarom megismételni, amit Robert említett, de mégis úgy gondolom, hogy nem, nem is lehet megkerülni azt, hogy politikai kérdésekről is tárgyaljunk. Ne tegyünk úgy, mintha külön lehetne választani ezeket. Mint, mint hogyha nem tudnánk előrébb jutni. Hogyha Aténban most konferenciát rendeznének, és azt mondják a, az ottani lakosoknak, hogy a politikának és a gazdaságnak egyáltalán semmi köze egymáshoz, nos, akkor az téves lenne a gazdaság, a kereskedelem és a politika pont Oroszország esetésben a korrupt orosz rendszernél természetesen politikáról is van szó. Jó, más nem kér szót, akkor visszaadom a szót, hogy reagáljon a kérdésekre, megjegyzésekre. Nem tudom, hogy van-e más küldött mégis, akire reagálna. Valóban látom, hogy az, amit mondanom kellett volna, az az volt, hogy a politika és VTO csatlakozás két különböző dolog. Mert a VTO kereskedelmi szervezet, és ennek kereskedelmi szabályai vannak. Ha valaki úgy gondolja, akkor persze tiszteletben tartom, hogy a VTO csatlakozás alkalmából egy alapvető területi vitát is meg lehet oldani mondjuk Oroszország és Grúzia között. Nos, ha van ilyen vélemény, amit persze nem osztok, hiszen itt katonai megszállásról beszélünk, Oroszország megszállta katonailag a e területeket, és ez rendkívüli formában elítélendő, és tudjuk, hogy minden, az élet minden területét kezükben tartják, és olyan rendszereket tartanak fel, fenn, aminek valódi, igazi függetlenségéről persze vitatkozhatunk, de, de azért nem megkérdőjelezhető. Nos, ez szerintem nem, csat, nem kapcsolható össze a WTO csatlakozással. A WTO csatlakozás azt jelenti, hogy bizonyos, illetve konkrét kereskedelmi elképzelések mellett kötelezik el magukat, és ezeknek nincsen, a, a tagság nem politikai feltétel. Lehet, hogy mondani, hogy ez nem a megfelelő megközelítés, de az igen eltérő vagy extrém álló politikai rendszerű országok is tagjai a WTO-nak. És a WTO a gazdaság és kereskedelmi politikát figyeli, annak összeegyeztethetőségét a, a, a multilaterális szabályokkal, amelyekről a csatlakozásnál döntenek. Természetesen a WTO tagjának, tagjainak lehetősége és joga az, hogy politikai előfeltételeket kössenek a WTO csatlakozás elfogadásához egy-egy új ország esetében. Nos, ez olyasmi, amit mi az Európai Unióban úgy kell megítéljük, hogy az, az EU érdekében áll le vagy sem. Nos, amit én mondhatok az az, hogy gazdasági értelemben és rendszer szempontból az, hogyha az Oroszország, ha Oroszország bekerül a, a WTO-ba, akkor az azt jelenti, hogy jelentős import lehetőséget hoz magával. De az orosz VTO csatlakozás, hogy megoldaná-e Grúziával való területi konfliktust, ha ez az előfeltétele, akkor tény, hogy Oroszország a belátható jövőben nem lesz VTO tag. De hát ez nyilvánvalóan mindenkinek a saját döntése, hogy ilyen kiinduló helyzetet válasz-e vagy sem. A kereskedelmi főigazgatóság képviselétében nekem azt kell mondjam, hogy ez nem állna az Európai Unió szélesebb értelemben vett érdekében, de hát ez az önök megítélésére bízom, hiszen ez a kérdés fel is fog merülni a közeljövőben. Tisztában vagyok természetesen azzal, hogy kereskedelmen kívüli kérdések, munkaügy, környezet, amelyek persze a kereskedelemhez és kereskedelem feltételeihez csatlakoznak, szintén felmerülnek de a terület ellenő, egy terület ellenőrzése nem kapcsolódik közvetlenül a kereskedelemhez. Ez egyszerűen politikai kérdés, és rendkívül fontos politikai kérdés, különösen Oroszország, bocsánat, Grúzia számára, amelyet tiszteletben tartunk. De az, hogy egy területi konfliktust a két ország megold-e vagy sem, az nem befolyásolja a kereskedelem és Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatok feltételeit. A második dolog. Teljes mértékben igaza van abban, hogyha megnézzük a gazdaság, Oroszország gazdasági helyzetét és gazdaságpolitikáját, akkor valóban a kereskedelmet és a gazdasági döntéseket politikai értelemben használják. Úgy gondolom, hogy ezt, ha mi is ezt tennénk, akkor az súlyosan korlátozná a lehetőségeinket. A nemzetközi kötelezettségvállalásokkal Oroszország nem folytathatja majd jelenlegi gyakorlatást, nem emelheti kénysz, önkényesen a kivetett vám tételeket, hiszen meg lesz kötve a keze a nemzetközi kötelezettségvállalásokon keresztül. Oroszország vajon egyszerű tagja lesz-e a WTO-nak? Persze, hogy nem, Kína sem az, de mondaná-e bárki, hogy hiba volt Kínát felvenni? Nem hiszem, hogy bárki ezt tenni, sőt Oroszország helyzetében is ugyanez, esetében is ugyanez lesz a helyzet. A barátainkat megválaszthatjuk, de a szomszédainkat nem. Oroszország olyan, amilyen szomszédunk. Úgy kell vele élnünk, amilyen. végül pedig ezzel az országgal kell tudnunk együtt élni, és értékeljük azt, hogy a politikai akarat megvan. Nagyon sok orosz ágazat erős ellenállása ellenére. Az orosz vezetés úgy tűnik felismerte hosszú távú érdekük a WTO csatlakozás. Nézzük a jelenlegi helyzetet, hogy csatlakozni képesek-e vagy sem tudnak-e vagy sem. Nos, a kétoldalú, pusztán kétoldalú tárgyalások azok feltételesen lezártnak tekinthetők, feltételesen, mert a közeljövőben az orosz kormány meg kell, hogy erősítse ezeket, tulajdonképpen egy csomagként fogják a VTO feltételeket megvizsgálni. Meg vagyok arról is győződve, hogy a fennmaradó kérdések amelyek orosz VTO kötelezettségvállalásainak részleteivel kapcsolatosak, azok a következő hetekben rendezhetők. A bizonytalansági tényező Grúzia. Ez a legfontosabb kérdés. És úgy látom, hogy ez fogja meghatározni azt, hogy Oroszország tud-e vagy sem csatlakozni a VTO-hoz. A sajtóban volt arról szó, Vámun, a Vámunióról, hogy ennek van némi zavaró hatása a WTO-s csatlakozása, de a Vámunió, amikor Oroszország létrehozta a Vámuniót, akkor annak az volt a háttere, hogy Oroszországnak intézkedéseiket a másik két vámunióhoz kellett igazítania. jogi garanciát kaptunk Oroszországtól arra vonatkozóan, hogy bármit is tesz majd a WTO kötelezettségvállalai keretében, azt a másik két országban is végrehajtják. Nos, ezt a megállapodást aláírták a Vámunió három tagjával, ratifikáció folyamatban van, és az Egyesült Államok az egy, és az Európai Unió is e megállapodás nélkül nem egyezne bele a csatlakozásba, egyébként túl könnyű lenne kijátszani a helyzetet a Vámunió másik két tagjával. Mindig arra lehetne hivatkozni, hogy Oroszország miért nem tudja teljesíteni vto s kötelezettségvállalásait. A csatlakozás nekünk azt jelenteni, hogy a Vámunió közös vámterülete a az orosz tárgyalások szintjére esnek, mert ez azt jelenti, hogy az EU ex, orosz exportok és a két másik ország exportja is a technikai, a műszaki normák, az, az, az egészségügyi normák és minden egyéb norma a Vámunió területére is vonatkozik majd. Terv, fél valóság, a három ország közti szabad áramlás, ugyanúgy, mint nálunk van a belső piacon. A Vámunió modellje az Európai Unió véleményük szerint, és ezt a magasabb szintű integrációt kívánják ők is folytatni. Ha a WTO csatlakozás létrejön, akkor saját feltételekről kell tárgyalnia, tárgyalniuk. Kazaksztán már vámmegállapodást írt alá velünk a kazak miniszter miniszterrel ugyanarról a problémáról tá- sikerült tárgyalni és megállapodni, ami Oroszországgal olyan sokáig fenntartotta a, a csatlakozást, az exportvámtételek. Ez az EU hozzáférése az energiaforrásokhoz. Nos, ha a tárgyalásokat lezárhatjuk, akkor lesz esélye Kazaksztánnak is arra, hogy csatlakozzam. Azt hiszem, hogy minden kérdésre válaszoltam. Amit Uh, Egy apró kiegészítő kérdést, elnök úr, ha mege- Nagyon rövid legyen, mert öt percünk van. Az orosz választások decemberben és márciusban lesznek. Oroszországban ezek a választások vajon jobb pozíciót biztosítanak-e majd ahhoz, hogy Oroszország aláírja, a megállapodások pedig eh, problematikusnak tekinti. Hát, ugye nem szabad soha semmit előrejelezni, különösen nem a jövővel kapcsolatban. De úgy gondolom, hogy Putyin elnökkel egyszerűbb lenne a helyzet, mint Putyin miniszterelnökkel. a feltételeket pedig Oroszországgal már megállapítottuk, már ezeket letárgyaltuk, mondtam, hogy teljes mértékben egyetértettünk, ezt befejeztük, senki nem akarja újra megnyitni, és úgy gondolom, hogy nagyon kedvezőek a feltételek a gazdasági partnerek, Oroszország gazdasági partnerei számára, úgyhogy ez most belpolitikai döntés lesz Oroszországban és hát egy olyan kérdés, amivel meg lehet majd az orosz-grúz kérdést is oldani. Köszönjük szépen Balázs Péternek azt, hogy az Oroszország WTO csatlakozásáról elmondta a legújabb fejleményeket. Nincs más az egyebek között. November 23-án, 22-én találkozunk legközelebb. Köszönöm.